Hölgyeim és uraim! Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! Klampenauer urat fogadjuk ma, aki a ö, polgári tervezés és az Európai Unió civil hadműveleteinek vezetője, majd pedig Jimmy shade fogadjuk a NATO-tól hogyha nincsen ellen vélemény a, napirendel, a bejelentett napirendel kapcsolatban, akkor néhány rövid bejelentésem lenne. Először is szeretném elmondani, hogy október 15-én Alexander Weiss urat fogjuk hallgatni, aki az Európai Védelmi Ügynökséget fogja képviselni. Volt egy találkozásunk Hudson tengernagyja, aki az Atalanta hadműveletnek a vezetője, a halászati bizottsággal együtt, aznak új időpontot próbálunk keresni, úgyhogy ezt a nagyon érdekes találkozót megejthessük Hudson admirálissal a NATO nemzetközi titkárságával is van egy találkozónk. Novemberi időpontot szeretnénk, de még egyelőre a koordinátorokkal nem tudtam megbeszélni, hogy létrejöjjön ez a delegáció. Majd pedig koordinátori ülést is fogunk tartani erről a kérdésről, és a külföldi látogatások kérdését is meg kell, hogy beszéljünk, mert különböző kvóta problémáink vannak, de hát ezt hagyjuk későbbre. Tehát a, ne és várjunk tovább, mert nagyon méreható téma ez, tehát üdvözlöm Klampenhauer urat, aki a Polgári Tervezés és Végrehajtási Szolgálat, a CPCC igazgatója. Miután vannak közöttünk új tagok, szerintem nagyon hasznos lenne, hogyha kollégáimak is emlékeztetnénk arra, hogy hogyan is néz ki a CPCC-nek a struktúrája és az egész hogyan működik. És hogyha beszélnénk azokról a polgári műveletekről is, amelyekkel önök foglalkoznak. Tíz polgári műveletünk van folyamatban, ezek kell foglalkoznak, illetve ezeket önök tervezik, nyomon követik, végrehajtják. Tehát szerintem mindenkit nagyon érdekel ez a téma, és már át is adom a szót, aztán majd utána kérdezünk. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Védelmi és Biztonsági kérdésekkel foglalkozó albizottságban részt vehetek ezen az ülésen önökkel. Először is szeretnék némi háttérinformációt adni a CCPC-ről és a ö, saját parancsnokságomról, úgy, ahogy ezt az elnök úr vázolta. Ezt követően egy áttekintést kívánok adni a különböző ö, CPC ö, missziókról, illetve a három politikai szempontból a legfontosabb Afganisztán, Koszovó és Grúziai missziókról. A többieket csak át fogok siklani, de ha konkrét kérdésük van, akkor azokat is érinthetjük. Végezetül pedig arról beszélnék, hogy melyikben mi az igazi kihívás véleményem szerint. Ezek a missziók valójában hat évvel ezelőtt kezdődtek. Az első polgári válságkezelési misszióval Bosznia-Hercegovinában, ahol az európai rendőrségi misszió volt az első ilyen jellegű. Összesen 15 missziót indítottunk eddig. Jelenleg az Európai Unió tizet folytat, de van egy, amit a bizottság, és kilencet pedig az én részlegem és három kontinensen végezzük ezeket a missziókat. Hát földrajzilag, orvosi szempontból is nagyon különbözőek ezek a területek. 2000 500 ö, civil polgári ö, személy dolgozik ezeken, helyi munkatársakat is alkalmazunk, és összesen mintegy 4000 ember dolgozik tengeren túlon. De a 2500, akik nemzetközi állományt képviselnek, ők tagállamoktól, illetve résztvevő harmadik országokból származnak. És természetesen a misszióink mind felhatalmazás alapján dolgoznak, a felhatalmazást a megfelelő hatóságok adják meg. Remélem, hogy kaptak önök egy adatlapot az egyes missziókról, úgyhogy ez ott önöknél megtalálható az aktákban. Ezek a missziók egyre bonyolultabbak és fontosabbakká váltak, és egyre nehezebb helyszíneken is dolgozunk, mint például Afganisztán, Koszovó vagy Grúzia. és a rendőrségi feladatokon túl egyre több biztonsági, rendőrségreform, igazságügyi és büntetés végrehajtási feladatokat is teljesítünk. Logikusan a biztonságtól egészen az igazságszolgáltatásig, sőt vámügyekkel is foglalkozunk. Tehát ha a törvények betartatásával hatékonyan kíván valaki foglalkozni, akkor tulajdonképpen az egész vonalat le kell, hogy fedje tevékenységünk indul a tanácsadástól, a tűzszünetek felülvizsgálatáig, úgy, hogy ezt például Grúziában tesszük. Egyes esetekben, például Koszovóban pedig igazságügyi és rendőrségi végrehajtó feladatokat is ellátunk. Természetesen olyan esetekben, amikor ezt a helyi hatóságok nem képesek ellátni, és erre mandátumot kapunk. A mi erősségünk, hogy fel tudjuk használni 25 tagá- 27 tagállamnak a ö, szaktutását, ismereteit és ö, különböző lehetőségeit. Ez, ezért én nagyon büszke vagyok, amikor ezt az ember végig gondolja, hogy ez milyen politikai akaratot jelent, és képességet 27 tagállam részéről. Ezzel a háttérrel együtt e, egyre növekszik a misszióknak a száma és a bonyolultsága is. A tagállamok 2007-ben úgy döntöttek, hogy egy egyértelmű parancsnoki struktúrát rendelnek emissziók mellé. A főparancsnoknak biztosnak kell lennie abban, hogy megvan a megfelelő kapcsolat a politikai testület között, amelyik a politikai stratégiát adja meg, és a misszió között. A misszió az tulajdonképpen az operatív része a munkának és az én feladatom, hogy megtervezzem, elindítsam, és ezt a kilenc ESDP missziót vezényeljük. A feladatomban támogat a CPCC, ez a polgári tervezési és végrehajtási képesség vagy szolgálatnak a rövidítése több mint 60 tisztviselő van ebben, aktív rendőrök, diplomaták, technikai szakértők, bírók. Tehát ez egy vegyes szakértői csoport, és meglehetősen lelkes, nagyon motivált emberek is, akik nagyon keményen dolgoznak. A mi missziónknak a célja egyértelmű, a feladat, hogy stabilizáljunk válságövezeteket, és eközben javítsuk a polgári biztonságot, nevezetesen a törvények betartatásával. Úgy gondolom, hogy ez a stabilizációs és polgári biztonság biztosítása, ez a mi saját biztonságunknak is az érdeke, tehát az Európai Uniós állampolgárok érdekeit is szolgálja. Hogyha stabilitást segítünk jogállami elemekkel kiépíteni, akkor ezzel csökkentjük a problémáknak az exportálását a mi területünkre és ez egy stratégiai szerep, egy hosszú távú szerep, de szerintem meglehetősen fontos szerep. az Európai Unió stratégiai szerepete, szerepe méltó. Számos tagállam vett részt ilyen missziókban. Ezek között vannak kulcsfontosságúak, Egyesült Államok, Kanada, és regionális partnerek és jelölt államok is vannak. Az Egyesült Államok a mi parancsnokságunk alatt dolgozik ez van például Koszovóban, ahol nagyon jó az együttműködésünk egy egyre jobban darabokra tagolt világban kell a stabilitás feladatokat ellátni. Természetesen ez nem egyszerű. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez egy alapvető feladat. Ehhez vannak szükségeink eszközökre, amelyekkel tudjuk támogatni diplomáciai és pénzügyi erőfeszítéseinket. Európa, az Európai Unió 11 milliárd eurót költ ezekre az instrumentumokra. Benne vannak a bilaterális tagállami programok. Ha ezt hozzáadjuk a bilaterális tagállami programokat is, akkor még ennél is nagyobb számadatot kapunk. A második eh, pilléres eh, polgári eh, válságkezelésre 250 millió eurót költünk évente. A misszióink szerény költségvetést tesznek az, ki az egész Európai Uniós külső tevékenységek költségvetéséhez képest. Én nagyon örülök, hogy ennyi pénzt is kaptunk, és ebből igyekszünk a lehető legjobban végezni a munkánkat. A költségvetés kérdése, amivel a civil tevékenységeket finanszírozzuk, ezek kulcsfontosságúak számunkra. Említettem azt a négyezer főt, akikért mi vagyunk a felelősek tengeren túlon. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk felvenni embereket, ehhez pénzügyi ösztönzőkre is szükség van, mert nagyon sokszor kockázatos veszélyt jelentő területeken családjuk nélkül kell dolgozniuk egy évig, vagy akár hosszabb ideig is és ahogy ezt mutatja például a Koszovó példája, ahol az első végrehajtási feladatot kaptuk, specializált szakfelszerelésre is szükségünk van. Ez is ebből a költségvetésből finanszírozunk, ami ugyancsak nagyon fontos. Ez a költségvetés nagyjából elegendő, de mindig szükség van arra is, hogy maradjon egy mozgásterületünk, hogy adott esetben, ha egy újabb válság tör ki, akkor gyorsan tudjunk reagálni. És én számítok az önök támogatására, hogy ezek a források rendelkezésünkre álljanak. Nem fogom elrejteni azt sem, hogy vannak problémáink is az egyik problémánk az a pénzügyi szabályok területén található. A bizottsággal együtt keressük a megoldást, hogy hogyan tudjuk ezt hozzáigazítani, és kompatibilissá tenni ahhoz, hogy gyors felhasználás lehetővé váljon olyan dolgokat nézzünk, mint például megfelelő hatékony keretszerződési lehetőség, vagy például az alapvető felszereléseknek, berendezéseknek a megfelelő tárolása ugyanis hogyha végig kell venni az egész előírt eljárást, akkor ott 6-8 hónap, na most ez gyors reagálás esetén túlzottan hosszú idő. A jövő évben a pénzügyi szabályozása az Európai Uniónak felülvizsgálatra kerül, és ez egy nagyon fontos pillanat számunkra, ugyanis a jelenlegi pénzügyi szabályozás mellett és a nyílt versenytárgyalások rendszerével nagyon nehéz kezelni az olyan helyzeteket, ahol gyorsan, gyors reagálásra van szükség. Remélem, hogy a politikai elvárások és a pénzügyi és beszerzési előírások közötti szakadék áthidalható lesz engedjék meg, hogy most a három legfontosabb misszióval kezdjek el foglalkozni, ami nem jelenti azt, hogy a többiek nem lennének fontosak. Uh, Kezdjük a legnehezebben. Nem kell részleteznem, hogy milyen a helyzet. Uh, a, a stratégia Afganisztánban nagyon nehéz, tehát a, a környezet és három oknál fogva is. Bizonytalanságok, az elnöki választás eredménye körül, e, ennek stabilitást veszélyeztető hatása és az afgán kormányra való veszélyeztető hatása. A Kabulban a biztonsági helyzet romlott az ország többi részéhez hasonlóan, és ezért az operatív műveletek nehezek. A kihívások ellenére a, az EUPOL Afganisztán misszió igen nehéz kezdet után két évvel ezelőtt jónak bizonyult, és minden szinten működik, stratégiai szinten, a rendőri reformok szintjén és a, a technikai szinten is. Segíti a kabuli városi rendőrség fejlesztését, hogy biztonságos, nagyobb biztonságot tudjanak Kabulban teremteni. A projektet más városokban is, Afganisztán más városaiban is bevezettük a rendőri misszió a választások előkészítésében vett részt az ENSZ pénzügyi támogatásával, az UNDP-vel. Ez is azt mutatja, hogy végrehajtó üdvö, ö, mm, ügynökségként az ENSZ is bízik bennünk, ránk bízza a forrásait. A belügyminisztérium korrupció ellenes tervének végrehajtásában és a bűnügyi felderítés projektben is részt, vesz, részt veszünk. Az EUPOL alapvető szereplő a reformok keretében megfelelő polgári szakértelemmel és jelentős jelenléttel az országban. Meg kell azonban azt is mondjam, hogy az eu EU-pol nem tud területeket, talibánoktól megtisztított területeket tiszta körzetekként megtartani. Ez a mi forrásainkat, lehetőségeinket meghaladja. Éppen ezért a polgári e, és igazságügyi feladatokra összpontosultunk. Az EUPOL 270 fővel dolgozik tavaly óta, és más kötelezettségvállalások miatt a tagállamok azonban nem tudták a 400-as tervezett létszámot biztosítani. De a CSDP továbbra is dolgozik ezen a kérdésen, és az önök támogatásával fővárosaikban megfelelő érvekkel előrébb juthatunk. Az afganisztáni rendőri területeken az új NATO képzési misszióval újra Rivalda fénybe került az afgán biztonsági képességeket is át kell tekinteni a módosított nemzetközi rendőri koordinációs testület központi szerepet játszik. Várhatóan továbbra is ezt a szerepét megtarthatja. Afganisztánnal kapcsolatban jó úton haladunk, de több forrásra van szükségünk. Az EULEX Koszovó a következő. Minden más missziónál összességében is nagyobb ez, 1650 eh, nemzetközi alkalmazottunk van, és ez az egyetlen nemzetközi mandátumú misszió, rendőri, igazságügyi, vám és eh, szolgáltatói eh, megbizatása van. Három fő célt követnek és ha gondolják, akkor szívesen elmondom a részleteket is, de általában véve három célról tudunk beszélni, a stabilitás, a jogállamiság reformja és a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc. Nem volt egy... A három cél elérése folyamatos minden résztől fokozott elkötelezettséget ígér, csak így lehet a misszió sikeres. Nagy örömmel mondhatom azt, hogy a politikai szint megfelelő mértékben vesz ebben részt. Ezen kívül Belgrád még mindig befolyásolhatja Koszovó északi részén a szerb közösséget. Tehát a szerb együttműködés az EULEX-en belül, ahogy Tadics elnök is jelezte, továbbra is fontos marad. Ha szabad, akkor különösen az idő miatt Grúziára térnék. Ez a legutolsó időben legutóbbi missziónk. Rekordidő alatt, három hét alatt indítottuk el múlt szeptemberben. A misszió úgy gondolom jelentős mértékben hozzájárult a térség stabilitásához. Az orosz hadsereg az adminisztratív vonalak, a közigazgatási vonalak mögé húzódott vissza, és ezzel jelentősen növekedett a stabilitás. Ezt időközben a grúz kormány is elismerte. De természetesen a problémák továbbra is megmaradnak, egy polgári misszió nem oldhat meg minden problémát. Mégis úgy gondolom, hogy ez a misszió különösen fontos marad. Egyéb más monitoring missziók mellett, az ENSZ mellett is megvan a maga szerepe. Tulajdonképpen a Grúziában az EU monitoring misszió az egyetlen, amely felelősséget vállal. A missziónk a bizalomépítés próbálja a felek között kialakítani, ez nagyon nehéz. A Genfi megállapodást szeretnénk az incidens megelőzésre vonatkozóan át végrehajtatni. Fontos továbbá Grúziában az is, hogy az őrjárati tevékenységeket nappal és éjszaka is fenntartsuk. A legfontosabb minisztériumban, mint a belügyminisztérium és védelmi minisztérium, továbbra is tárgyalásban vagyunk. Speciál, külön megállapodást kötöttünk ez utóbbival, hogy biztosíthassuk azt, hogy megkapjuk a szükség, számunkra szükséges információt. Nagyon röviden a többi misszióról szeretnék egy kis ízelítőt adni. Az első kettő, ami a palesztin területekre vonatkozik, az egyik a Gáza övezet eh, Egyiptom és Gáza határán lévő misszió. Ez a Rafahi határterületen kellene, hogy eh, folytatódjon, de a politikai problémák miatt befagyott. Meg kell említsem a legutóbbi háborút és a Hamas és Izrael közti másrészt a Hamas és Egyiptom közti problémákat, csak hogy lássák, hogy miről van szó. Ott vagyunk, fenntartjuk a, a képességeinket, kvázi biztosítandó a palesztineket is, hogy amennyiben megnyílik a határ, a folyamatot nyomon tudjuk követni, és lehetővé tenni az újra megnyitás működését. Annak ellenére tehát, hogy befagyott a helyzet, ott vagyunk, jelen vagyunk, megpróbálunk segíteni, ha megnyílik a határátkelő. A másik misszió az EUPOL COPS, a palesztin rendőrséget támogató együttműködési program. Megpróbáljuk segíteni a palesztin rendőrséget a tagállamok segítségével abban, hogy egy palesztin civil rendőrséget is kialakítsanak ez egy viszonylag sikeres misszió, az értékét mind a palesztin fél, mind az izrael fél is elismerte, hiszen az állampolgároknak kívánnak a nyugati parton, a, a Cisziordániában, elnézést, Cisziordániában biztonságot szolgáltatni. Van egy iraki, az EU Just Lex misszió, 2005-ben indult, 2691 iraki résztvevővel a tagállamokban, képzési intézményekben, alapvetően Brüsszelben vettek ezek a, a résztvevők részt a belügyminisztérium, igazságügyminisztérium létesítményeihez jutottak el, és azt próbáltuk biztosítani, hogy a központi képzés az ország prioritásainak feleljen meg. A boszniai EU rendőri misszió rendkívül érett misszió, további két évre meghosszabbították, és elsősorban az EUPM azor a szervezet bűnözés ellen irányul. Az ottani belügy és igazságügyi minisztériummal működik együtt, hisz azért, mert sajnos a Balkán még mindig a szervezet bűnözés melegágya. Két missziónk van Afrikában, az egyik Kongóban, a kongói kormányt próbáljuk segíteni a rendőrség megreformálásában, de CUV címszó alatt, és a másik pedig a katonaság bevonását is érinti. A egy további tervezett eh, missziónk az ottani kormány jóváhagyására vált, de mint tudják, eh, a Jim eh, Staff körüli, elnök körüli problémák miatt ez elhúzódik. Elnökségi választások voltak, új kormány alakult, és reméljük, hogy a jogalkotás, amelyet már előkészítettünk, a parlament és a kormány is el tudja fogadni. Ez tulajdonképpen Dióhéjban az elmúlt időszak misszióinak összefoglalása. Ha megengedi elnök úr, és van még időm, akkor a kihívásokra térnék át. Öt kihívás van. Az első az idő. Az idő alapvetően fontos az igazságszolgáltató hivatalok kialakításához a különböző államokban, különösen akkor, amikor a források rendkívül korlátozottak. Azért említem ezt, mert eh, fenn kell tartsunk folyamatosan hosszabb időszakon keresztül minden tevékenységet annak érdekében, hogy eh, hatásunk lehessen. Szükség van arra, hogy mindez tehát megvalósuljon. Csak így lehet eredménye a munkának. A második probléma a missziók mérete. Nem pusztán irányítási kihívás ez a mi oldalunkon, hanem a tagállamok számára is problematikus, akiknek a missziók számára biztosítani kell a résztvevőket, hiszen erről ők határoztak. Az elmúlt évben a civil missziókban meg tízszereződött a részvevők száma 300-ról majdnem 3000-re növekedett. Jó minőségű rendőrtisztekre, vámtisztekre, ügyészekre, logisztikai szakértőkre, pénzügyi szakértőkre van szükség. Nos, és ők azért ritka madárnak tekinthetők de aktív szolgálatban lévő emberek között is próbálunk toloborozni, ugyanúgy, mint az utcáról is. Valóban problémát jelent tehát ez. Nagyon fontos, hogyha politikai döntés születik arról, hogy a civil missz, a polgári missziók funkcióját erősítsük, akkor a nemzet, megfelelő nemzeti struktúrákkal kell biztosítani az egyre növekvő létszámigényt és egyéb igényeket. Fontos, hogy a nemzeti költségvetések is ugyanilyen formában támogassanak minket, sok országban erre még nincs mód. Hogyha a ö, nemzeti szinten lévő ö, kollégákkal beszélnek a nemzeti parlamentben, akkor látják, hogy ez mennyire probléma. A ö, tervezés ütemezés most már jobban halad, gyorsabb, gyorsan kell reagálnunk, gyorsan kell gondolkodnunk, gyorsan kell felkészülnünk, majdnem olyan gyorsan, mint a katonáknak. Hogy ezt professzionálisan megtehessük, ahhoz a katona kollégáknak kell a segítsége, de ahhoz polgári személyzetre is, tapasztalt személyzetre is szükségünk van. Negyedik kihívása közbeszerzés. Közbeszerzés az anyagokat jelent a válságkezelés gyors megoldását szolgálja. Ez szintén kulcskérdés. Évek óta foglalkozunk is vele. Ötödik kihívás, ami nem szorul magyarázatra, nem szorul magyarázatra. A missziónk nem helyettesítheti a politikát. Külpolitika, aktív diplomácia tudja megoldani a kérdéseket. Ellenben, hogyha van egy misszió, akkor annak politikai alapja, támogatása kell legyen, hogy elérjük a célunkat. És végül még annyit mondanék, a legnagyobb kihívás a helyi ö, fejlődés, az új intézmények felállítása és működése. Sok múlik a politikai akaraton, érettségen, képességeken, azokon a területeken, ahol fellépünk. Minden lépés, amit megteszünk, egyfajta európai példát nyújt, és a célja a fenntartható béke, biztonság biztosítása operatív embereként. Ezt mi nem tudjuk egyedül biztosítani, a tagállamok és az EU intézmények politikai támogatásra támogatására szorul. Köszönöm ö, szépen a figyelmüket, köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Köszönöm szépen igazgató úr, ö, tényleg körbejárta a témát a kollégáimmal strukturális és specifikus kérdéseket fogunk feltenni. Az első, a harmadik országokkal kapcsolatos, amelyek részt vesznek az ilyen műveletekben, mint ahogy mondta a végén. Természetesen a KKBP-nek a vonzó ereje attól is függ, hogy hát mennyire vonzóak az európai missziók. Milyenek azok, akik részt vesznek ebben? Az EULEX misszió a Koszovóban. Ezzel kapcsolatban a vezénylési lánc szóval túl a az igazságügyi vonal is érdekel. Itt végrehajtó hatalomról van ö, szó. Ebben az országban az igazságügyi rendszer hiányzik, nem csak a függetlenség óta, nem csak mióta, ö, 99 óta ö, hiányzik, hanem korábban sem volt Koszovóban hatékony igazságügy. Végrehajtói feladatokkal küld bírákat és ügyészeket az EU. Politikai kérdésekkel kell foglalkoznak. Kik alá tartoznak? ö, részemről, tehát a két kérdés, ö, Lezing asszony is szót kért. Ja, Lőzing ez már náma. Ö, ja, haben ja... Igen, a nevem pontosan Lőzing. szakbizottságunk egy előző ülésén a polgári katonai együttműködésről már beszéltünk. Ez az együttműködés fontos szerepet játszik az európai külpolitikában. Ezért nagyon örülök, igazgató úr, hogy kérdéseket tehetek fel önnek bevezető szavaiban szólt arról, hogy nehéz elválasztani a, a civil és katonai missziókat. Azt mondta, hogy nem szabad, hogy a politika fölöslegessé váljon. Afganisztánban NGO-k összekötötték a polgárit és a katonait. Vagy legalábbis kritikusan elemezték ezeket a vegyes missziókat. A tanács úgy döntött, hogy a, 19, hogy a 9-es főigazgatóság, amely a válságok kezelésével foglalkozik, kell egyesüljön egy másik egységgel, amely hasonló témával foglalkozik. Ez a civil katonai együttműködés irányába mutat. Tehát vannak -e kizárólag polgári missziók, minden beavatkozás nem úgy van, minden beavatkozás egyben katona is, ami az EULEX-et illeti Koszovóban. Ö, ö, vannak van polgári és rendőri rész. Négy helyi gyakorlat volt a válság elleni harc begyakorlására. Az egyik gyakorlat szakszervezeti tiltakozás formáját öltötte. Szeretném tudni, hogy az ilyenfajta gyakorlat mennyire együtt zajlik a NATO-val, mikor beszélhetünk polgári fellépésről. A polgári és a katonainak a kapcsolódása hogyan alakul, hogyan változtatja meg a missziók természetét, amikor azok kezdetben civilek. Folytatjuk a kérdésekkel. Jó napot kívánok! Elnök úr, köszönöm szépen igazat, hogy eljött közénk. Három apró kérdésem lenne. Mön is mondta, hogy a staff minősége milyen fontos, a személyzet minősége, és a képzésé. A rendőri képzés az egyik kérdésem témája. Tudom, hogy ez nemzeti feladat, de mi a, mik a fejlemények ebben? És van a civil képzés is, Tudomásom szerint a résztvevők egyikét sem küldték polgári misszióra. Ez kicsi abszurd, hogyha a bizottság képez olyanokat, akiket a tanács soha nem küld misszióra. Nos, szeretném, hogyha erről szólna, hogy hogyan látja ezt. A második kérdés a tervezési kapacitása, az igazságügy és a ö, polgári igazgatás terén hol tartunk most. Tudom, hogy szerény eredmények vannak. Mi a pontos helyzet? Harmadik kérdés. Sajnálatos, hogy a misszió vezető között nincsen nő. Szeretnénk tudni, hogy mit kívánnak tenni ez ügyben. Sok országban igazságügyi misszióknál próbálunk férfi-női egységegyenlőséget biztosítani. Hozatávon nem hihető a szándék, hogyha ez nem valósul meg. Hogyha megnézzük a Lisszaboni szerződést, akkor látjuk, hogy lesz külső szolgálat. Nos, mik a terveik egy Peacebuilding Department felállítását támogatnánk, békeépítő főosztályét. Köszönöm szépen. Si, Monsieur Hernhauser. Hernhauser úr. Ja, herzlichen Dank. Ähm, meine Frage ist eher etwas von theoretischer Natur. Und zwar treibt mich immer die Frage herum, wie kann man... Den én kérdésem meglehetősen elméleti. Mindig azt szoktam magamtól kérdezni, hogy hogyan lehetséges az információkat, a helyi információkat megfelelően összegyűjteni és átadni Brüsszelnek, úgy, hogy aztán megszülessenek a politikai döntések a politikusok szintjén és az Európai Unió ellenőrzési feladataival kapcsolatban az felül meg, az vetődik fel, hogy a monitorozás kapcsán naponta jut el információ Brüsszelbe és a ö, Brüsszelben az állampolgárok megkapják-e az tájékoztatást ezekről a felülvizsgálatokról, és ö, ki kap még ilyen információt Brüsszelben. És utána ez az ellenőrzési ö, felülvizsgálati feladat, akik ezen, ezekért felelnek nemzeti szinten, és titok birtokosa is, azok megfelelően kapják el az információt. Kiri Rofraunak adja meg a szót. Köszönöm szépen. Figyelmesen hallgatom, amit mond. A véleményem sokkal kialakultabb és pozitívabb lenne, hogyha egy-két országra koncentrálnak. Afganisztán, koszovok is mondta őket komoly problémákkal kell ott szembenézzünk. Csodálkozom azon a tényen, hogy az USA-ban hónapokig vita volt arról, hogy mi legyen Afganisztán. A mi intézményeinkben, az Európai Parlamentben azonban úgy tűnik, hogy alig érintjük az aspektusok egyikét másikat. És ez nem lehet véletlen. Az amerikaiaknak Irakban megvan a tapasztalatuk, és ezért gondolkoznak azon, hogy hogyan tovább. Az új adminisztráció megpróbál mindent megreformálni. Obama elnök kötelezettséget vállalt már a ö, választások előtt. Hogyha csak a nem csak a polgári missziókat kell nézni, hanem egy általános politikai képet felvázolni. Azt hiszem ideje, hogy nagyon komolyan megbeszéljük a helyszíni valóságot. Természetesen ott van előttünk a tapasztalat, történet, mi tapasztalat Afganisztánban a brit kollégák miért nem olyan aktívak. Nekik van tapasztalatuk erről. Az egyik alapvető dolog az, hogy Afganisztánnak sohasem volt igazi központi kormánya. Mindig a klánokra oszlott. Csak egy példa. Sok olyan eset van, amikor egy program ö, finanszírozása végül a talibának finanszírozását jelentette. Ö, védelemre van szükség. A ö, pénz egy része ö, náluk landol azért, hogy ö, támogassák a projektet. Csak egy példa. Véleményem szerint ö, a missziót be kell fejezzük, végre kell hajtsuk. Nem szaladhatunk el, de legyen hatékony akkor is, hogyha több erőforrás kell felhasználni. Merci, Monsieur Klempenauer, vous avez la parole. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Úgy gondolom, hogy a kérdésekre sorrendbe válaszolok, ahogy érkeztek. Első kérdés, elnök kérdése. Igen, ez fontos számunkra. Nagyon fontos a harmadik államok hozzájárulása a mi misszióinkhoz. Augusztus végéig 200 ember ö, küldött harmadik ország. Jelentős. A legnagyobb az USA és Törökország kontingense, Norvégia, Kanada szintén fontosak. Nos, ez hogyan működik? Természetesen minden, amit teszünk, az politikai ellenőrzés alatt van. Amikor ö, megállapodás ö, születik, ö, politikai ö, megállapodás, akkor ugyanazok a szabályok ö, mindenki ö, számára. Ö, ilyen ö, általában ez nek személyzetet jelent, politikai támogatás. Országok itt változik, Koszovóban, Afganisztánban, így van, Kongóban is. Az afrikai országok esetében is. Ezt akár ki is lehet terjeszteni. Afrikai országok tagállamoknak azon a területen hát vannak érdekeltségeik. Elnök úr kérdezte a vezénylési látszat. Az EULEX-ben van egy igazságügyi ág is. Nagyon helyesen rávilágított, hogy az igazság, hogy független a mi országainkban. Ez egy elv, vezénylési lánc azonban nem így néz ki. Dialógus folyik a ö, misszióvezető, az igazságügyi ö, ágazat és a, a fővárosok között. A az igazságügyi szakemberek, bírák, ügyészek kell döntsenek ezekben a kérdésekben. Nem szabad politizálni az igazságügyet. A saját országainkban sem szeretnénk, tehát más országokban sem. Több kérdés foglalkozott a polgári katonai kapcsolódásról Hadd tegyen világossá, hogy azzal, hogy együttműködünk, nem válunk a másikká. Megmaradunk annak, ami vagyunk. A grúz misszióban nagyon segítettek a katonák, több szempontból is stratégiai szállítás, helyszíni fogadás. De nem feledkeztünk el a missziónk meghatározásáról arról, hogy mi a mi feladatunk, ezért civil tervezőkre van szükségünk. Mm, van orvosi rész is. Minden esetre a katonai együttműködés lehetővé teszi, hogy ne legyenek duplumok ami pedig az EULEX-et illeti. A NATO-val való megállapodást, nos, az a rendszer, hogy a helyi rendőrség próbálja kézben tartani a helyzetet, hogyha nem, akkor az EULEX, és csak hogyha szükségesek a lőfegyverek, vagy annak megfelelő fegyverek, hogyha lőfegyverekkel támadják a missziót, annak megfelelő fegyverekkel, akkor az védekezik. Akkor lép be a NATO. Eddig ez nem volt szükséges. cél az eszkalációnak a megakadályozása. Fontos azt a jelzést adni, hogy tudjuk kezelni a helyzetet. És hogy szabad egy megjegyzést tennem itt, szeretnék gratulálni azoknak, akik Prisinában együtt működtek velünk, kiváló volt. Az együttműködés így tudtuk a helyzetet uralni. Mindenképpen mindig odafigyelünk valamennyi misszióra, ami a képzést illeti, attól tartok, hogy nem igazán én vagyok a legkompetensebb, hogy erről beszéljek, mert hát ez igazán valójában egy kollégámhoz tartozik. Természetesen azért én is fontosnak tartom, hogy az emberek jobb felkészültebbek legyenek a jövő jelenleg. Ez azonban a tagállamoknak a feladata, és a tagállamok sok esetben nagyon vigyáznak arra, hogy az Európai Unió ne igazán folyjon be ebbe a tevékenységbe. Más európai kontextusokban is igaz ez, például a Szepolnál ez egy mondhatnánk így, hogy rendőrfőiskola, és egyre ö, aktívabbak a tagállamok is, és segítenek a rendőröknek a megfelelőbb képzésére, hogy alkalmasabbak legyenek az ilyen missziók ellátására. Mi pedig tesszük azt, mindazt, amit ö, tudunk. Hogy nézem még itten. Igen. A külső szolgálat ö, javaslattal kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy a tárgyalások nem igazán az én szintemen folynak. Véleményem szerint két kritérium van, és ezt mondhatom, mert én nem igazán vagyok érintett ebben az ügyben. Az egyik, legalábbis remélem, hogy az új rendszer az segíteni fog a koherencia megerősítésében, ezt ö, tartsuk meg reményként, és remélhetőleg ö, szorosabb összefüggés lesz a politikai, diplomáciai erőfeszítések és a pénzügyi eszközök ö, között, illetve az akciók között, tehát lehetőleg a, egy nagyobb emelőhatást tudunk majd elérni ezzel ez nem lehetőleg segít eh, minket a missziók hatékonyságának, hatásának növelésében. Másik kérdés a funkcionalitás. Eh, függetlenül attól, hogy mi kerül el eh, döntésre funkcionális szinten, a feladatot kell kialakítani, és nem szabad csak a politikai megfontolásokból kiindulni. Természetesen ezt mondja egy tisztviselő. de hát én ezt mondom, de még egyszer említeném, hogy ez nem az én területem, így én könnyen, tudok erről, könnyen beszélhetek erről. Az információ, igen, úgy gondolom, hogy mielőtt elmegyünk egy misszióra, mindig történik egy megfelelő értékelés, arról, hogy milyen a politikai biztonsági helyzet, ezt figyelembe veszik, és akkor döntik el, hogy egyáltalán lesz-e misszió, és utána pedig azt, hogy milyen típusú misszió, milyen felszerelés kell ehhez, például kell-e páncélozott gépjármű, a jelentés foglalkozik ezzel, kapunk egy rendszeres biztonsági tájékoztatót is, tehát hogy milyen intézkedéseket kell alkalmazni azért, hogy a állományt megvédjük. A mi misszióink természetesen nekünk adnak jelentést, napi jelentések vannak, mert aktívan figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását. Nem zárhatom azt ki, hogy esetleg vannak olyanok is, akik a saját fővárosokra, a saját hazájukba is adnak tájékoztatást lévén, hogy a különböző államokból érkeznek a nagykövetségek, szoros kapcsolatban állnak egyes esetekben azokkal, akik az ő adott országokból vannak az adott területen. Hát ez mindig a konfigurációtól is függ és a tagállamok is kapnak tájékoztatást arról, hogy mi van, tehát a tagállamok folyamatosan ér, kapnak ilyen információkat. Természetesen a kihívás az az, hogy mindenki ugyanazt az adatállományt olvassa, és mindenki lehetőleg ugyanarra a következtetésre jusson az adatokból, mert így lehet aztán meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek. Végezetül azt hiszem, hogy Kirov de képviselő kérdezte, hogy lehet-e nagyobb hatása a misszióknak. Hát én egyet értenék a kérdés felvetéssel. Tehát politikai szinten kerül a misszió elhatározásra, és a tagállamoknak az érdekei itt is figyelembe kell venni, ugye itten a valamennyi tagállamnak az érdekeit kell, hogy figyelembe vegyük, és ezek lehetnek különbözőek. Tehát ezért konszenzusra van szükség az európai biztonságpolitikai döntés meghozatának szintjén. Azok az államok, amelyek nagyobb érdeklődést mutatnak, azok több személyi állományt adnak, mások kevesebbet. Nem mindig mi vagyunk a kimunkálói annak a az egész kérdéskörnek, ami az adott missziót érinti vagy befolyásolja. Aztán a nők jelenlétének kérdése, szerintem ez fontos, nem szeretném elfelejteni, hogy erről is beszéljek. Kétségtelen azt mondjam, hogy a nemzetközi állománynak a férfi-nő aránya nem egészen, mondjuk úgy nem egészen a megfelelő. Vannak a adataim, de hát az üzenetem az lenne, hogy igen, valamikor meglehetősen kevés hölgy van ezekben, valamikor kicsit több, különösen azon munkatársak esetében, akiket a tagállamok adnak, ott jellemző ez. Azok, akik szerződéses állományban vannak, ott egy kicsit jobbak az adatok, jobbak az arányok. 36-40 százalék a misszióknál a női résztvevőknek az aránya. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz befolyásolni amikor azonos minőségű jelentkezőnk van jelöltek, akkor a, igyekszünk a szabályokat alkalmazni. Például Afganisztánban van egy női misszióvezetőnk, de még nagyon ritka az ilyen eset. Nyitottak vagyunk, és készen állunk arra, hogy ezt javítsuk, amikor erre módunk van. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném még hozzátenni, hogy ha jól tudom, Szilvi Pan kolléganőm Grúziában ő vezette a grúziai missziót. Még egy sor kérdésünk van, öt kérdés. Kérném, hogy mindenki legyen nagyon fogalmazon röviden, hogy igazi véleménycserét tudjunk folytatni. Tehát kérdésenként két perc maximum. Kezdjük az alelnök asszonynal. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik az a bosznia-hercegovinai rendőri misszióval kapcsolatos, amely, ha jól tudom, akkor idén érdekel. Mi az értékelésük? Mert Bosznia-hercegovina ugye a vízumliberalizációt várja, és hát nagyon fontos ebből a szempontból, hogy hogyan értékeljük ezt az országot. A másik kérdés pedig az foglalkozik. hogy esetekben ezek a missziók hosszabbak, megkezdődnek, aztán mennek, mandátumváltozáson mennek át. Mi van a kongói misszióval és a grúziaival? Mert Grúziában új mandátum van egy új időszakra. Elnök, köszönöm szépen, Galtieri úr! Köszönöm szépen. Szeretném megismerni az ön véleményét arra vonatkozóan, hogy a polgári célkitűzéseknek a megvalósítása 2010-re vonatkozóan hogy néznek ki, és különösen a rendelkezésre állás tekintetében az integrált rendőri egységek rendelkezésére állásával kapcsolatban továbbá Szomáliában mi a véleménye arról, hogy egységes polgári fellépés legyen? Vannak-e ilyen kapacitások, és mi a véleménye erről a hipotézisről? Van Bale úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel látom itt Kopenhauer urat. Először is, ha megnézzük a missziókat, a missziók nem teljesen azonosak. Az egyik legfontosabb ezek közül az afganisztáni rendőrmisszió. Szerintem ebben valamennyi kormány egyetért, a parlament, az Európai Unió, a tagállami kormányok, de nagyon régóta megy ez a misszió, és még mindig nem sikerült elérni a célkitűzéseket a jogi kereteken túl és a pénzügyi kereteken túl is kell. Itt nincsenek bürokráciai problémák, ha jól gondolom. Tehát tudnál valamit mondani arról, hogy igazán hol vannak a problémák, és mit tudunk ebből tanulni a jövő missziókra vonatkozóan. Köszönöm szépen, Lunasszony. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, és először is Koszovóval foglalkoznék a jelentés tevője voltam, illetve volt alkalmam dolgozni az EULEX-el és, és így tovább. Az egyik kérdés, ami engem igazán foglalkoztat, és szeretném megismerni a véleményét, a közelmúltbeli tárgyalások és a rendőrségi jegyzőkönyv aláírása Szerbia és Julex között problémákat hozott létre az unióra számára Koszovóban, mert mindenki azt mondja, hogy a kommunikáció nem igazán volt jó. Az EU-leg Szerbiával tárgyalt, koszovói kormány benne volt valamennyire, de, de azért először ezt ö, tagadták, aztán mégiscsak elismerték, hogy ők is részben voltak, és szerintem ennek az a kérdése, hogy a jövőben a kooperáció esetében például a ö, különböző vám ö, egyezmények, vám jegyzőkönyvek esetében az EULEX-nek is benne kell lennie, mert egyébként az a veszélye, hogy el fogjuk veszíteni azokat, akik Koszovóban támogatják az EULEX-et, és ez rossz lenne a kredibilitás a szavahihetőség szempontjából. Beszélnek erről, illetve milyen eljárást talál, tudnak kitalálni arra, hogy átláthatóbb legyen a dolog. A másik kérdés egy kicsit más irányúbb, és a magukra a missziókra vonatkozik. Vannak a polgári missziók, és úgy gondolom, hogy az egyik probléma, amivel találkozunk, hogy amikor elértük a békét, úgymond megvan a béke, ha mondhatjuk ezt, akkor az összebékülés, a megbocsátási szakasz következik az adott országban. De mit tudunk eznek érdekében tenni? Ez már a, voltak a béke erők, csapatok, zöldek és egyebek. Hogyan tudjuk ezeket jobban bevonni, hogy az állampolgárok közötti megbékélés létrejöjjön? Az európaiakként ezen tudnánk valamit tenni önök gondolja, hogy vannak -e erre valamilyen eszközeik, hogy azt a megbékélési folyamatot jobban elő tudjuk segíteni. Az utolsó kérdés az pedig a tervezési kapacitásokra vonatkozik, amit kolléganőm már kérdezett. Például igazságügyi szakszemélyzet. Általában rendőrök és diplomaták vennek itt részt. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy fokozzuk a tervezési kapacitást az igazságügyi, illetve a polgári közigazgatás területén. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tud... A taktoborzással, illetve toborzással kapcsolatban én is tennék fel egy kérdést. Kambodzsánál is előfordult, egészen különböző mértékben járulnak a tagállamok hozzá a por, polgári válságkezelő akciókhoz. Nem tudom, hogy van-e valamilyen hatékony tervezésre vagy végrehajtásra egyáltalán lehetőség. Vannak-e pozitív példák, melyek azok a tagállamok, amelyek rendszeresen és nagyobb mértékben biztosítanak polgári erőket, természetesen negatív példákat is mondhat, néha ez pozitív hatást vált ki. Kihívás előtt, kihívások előtt állnak nyilvánvalóan, egyéb között az európai beszerzési szabályokról is beszélt. Ha gyorsan kell reagálni, akkor nyilván az európai szintű pályázat nagyon fontos, hogy gyorsan lebonyolódjon. Vagy absztrakt vagy konkrét példa alapján el tudja elmondani, hogy az eljárás hogyan folyik, és talán ez számunkra is jelzés lehet a saját költségvetés ellenőrző bizottságunkkal szemben, mert ők rendkívül szigorúak akkor, amikor a források helyes elköltéséről van szó. Nos, a tervezéssel kapcsolatban még egy új igazgatóságot szeretnének létrehozni válságkezelésre és tervezésre. Nyilvánvalóan a folyamat leállt, akadozik, mert az igazgató kinevezése nem volt olyan egyértelmű. Meddig tart még esetleg, ha meg tudnám mondani, és mikor számíthatunk azzal, hogy elindul a munka? Köszönöm szépen, igazgató úr, öné a szó. Thank you, Mr. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Boszniát vegyük először. A misszióban a szervezet bűnözésre összpontosítunk a következő két évben, és a beszámoltathatóságról, a felelősségről. Ennek politikai ösztönzői voltak, ennek a folyamatnak. A politikai problémák miatt azonban nehezen indult, és úgy gondolom, hogy most arra kellene összpontosítanunk, hogy a teljesítés az profi legyen. Nem akarom a vízumliberalizációt én magam eldönteni, de a, a szervezet bűnözéssel kapcsolatban elmondható ugyan, hogy van előrehaladás a bűnözés elleni fellépésben, a bosnyák hatóságoknak már megvan a képessége az alapvető bűncselekményekkel szembeni fellépésre. Vannak ügynökségek is állami szinten, amelyek a komplexebb bűncselekményekben is segítséget nyújtanak, de még lehet, még van a fejlődésnek tere. A csempészés, embercsempészés, áruk csempészése, pénzhamisítás, euróhamisítás, stb. Vannak tehát olyan bűncselekmények, amelyek komplexebbek, és ezekben próbálunk, ezek legyűrésében próbálunk segíteni. Az országot megpróbáljuk felkészíteni arra, hogy közelebb kerüljön Európához. És talán indirekte segítjük őket abban is, hogy a vízumliberalizálás feltételeit tudják teljesíteni. Közvetlen kapcsolat persze nincsen a vízum könnyítés vagy liberalizálás és a mi munkánk között. A, a két másik misszió jövője, Grúzia és Kongó, a DIC, mindkét eh, missziót 2010-ig eh, hosszabbították meg, és el kell majd gyöntsük, döntsük aztán, hogy mi legyen a jövő. Az akkori politikai helyzettől is függ nyilvánvalóan. Nagyon nehéz persze megmondani most azt, hogy mi lesz akkor a javaslatunk. Természetesen nem nekünk kell magunknak csak tanácsot adni, hiszen a tanács titkárságán ott vannak a kollégáink, barátaink, akik a legkomolyabb politikai kérdésekkel foglalkoznak, és ők tudnak mindenféle tanácsban segíteni az új igazgatósággal kapcsolatban is, amire utaltak az új igazgatóval kapcsolatban. A polgári és katonai tervezést, ha együtt nézzük, akkor az a válságkezelés koncepciójának kialakításánál a korai fázisban hasznos lehet. A polgári és katonai műveletek azonban külön parancsnoki utat fognak követni, ez nyilvánvalóan nem változik. Óriási célkülönbség van persze a költségvetési, illetve a címek, a hangzatos szavak és a valóság között, a, a műveletek neve és a valóság között. Ezért fontos, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek közvetlenül segítenek minket, például akkor, amikor toborzásra kerül sor. De, mint mondtam, a tagállamoktól e területen rendkívül sok függ az, hogy milyen nemzeti rendszerekkel biztosítják mind az anyagi forrásokat, mind pedig a missziók létszámának feltöltését. Van Balenbál úr az eu kérdezett. Hát mi itt a baj? Természetesen az EUPOL Afganisztánnál vannak problémák, a NATO-nak is vannak problémái, mellesleg a katonai területen, hiszen rendkívül igényes, nagyon veszélyes munka. De a rendőri misszióval, mint mondtam, mi is jelen vagyunk. Bizonyos kockázatokat természetesen mi is viselünk. A mi misszióink egy éves időszakot jelentenek, ez jelentős áldozat a résztvevők számára, hiszen család nélkül tölték be posztjukat. De úgy gondolom, vár nem biztos, hogy mondanom, nem kell, nem mi voltunk az elsők, akik az afgán rendőri képzésben segítkezni próbáltunk, voltak már más államok előttünk, akik még mindig ott vannak, és még mindig terjesztik tevékenységüket a nemzetközi közösség kérésére adott válaszként is. Az EUPOL Afganisztán szerepe közös erőfeszítések részeként is fontos, és kiegészíti egyéb államok által végzett munkákat. Más területeken gyakran fordult elő, hogy egyedül léptünk fel az EU nevében, és az EU misszió ezért fontosabb volt. Az afgán esetben azonban választási lehetősége is az EU által nyújtott támogatás. És természetesen van NATO képzési misszió, ennek a rendőrsi, rendőri része ugyanabban a vízben halászik kvázi, mint a mi missziónk. Van néhány ország, amely plusz erőket biztosít ehhez a munkához. Nagyon fontos, hogy a bizalmat kiépítsük. Ez a helyzet talán hat hónap múlva jobb lesz a helyzet, legalábbis nekünk több lehetőségünk lesz, de jelenleg még más a helyzet, el kell ezt fogadni lehet, hogy nem fogjuk a 400-as létszámot elérni most rögtön, majd csak esetleg később, de igyekszünk és próbálkozunk, ebben biztosak lehetnek. Lunacek asszony kérdése Koszovóval kapcsolatban. Nos, mit mondhatok annál többet, mint amit már eleve tud? A konzultáció kérdése, nos, megpróbálunk a legnagyobb mértékben konzultálni. Többször fordult ez már elő, és mint mondtam, politikai okoknál a koszovói hatóságok utólag módosították véleményüket, de de el kell fogadni, hogy ellentétes vélemények vannak. Belgrád például nem szükségszerűen mondja ugyanazt, vagy javasolja ugyanazt, mint mondjuk, amikor Pistinával tárgyalunk. Ez, ez egy folyamatos keresés, de nem mindig találjuk meg a megfelelő megoldást, mert olyan megoldás kell, amely mindkét fél számára elfogadható. Nem lehet egy oldalt teljes mértékben kielégíteni. Kell, hogy legyen mozgástér ahhoz, hogy az ember egy működőképes kompromisszumot tudjon összeállítani. A Prisbai jegyzőkönyv ezért Pristinában túlértékelt az észszerűnél sokkal nagyobb jelentőséget kapott. Ez a, ez a jegyzőkönyv persze sok mindenre lehetőséget ad, de mégis olyasmi, aminek Pristinának örülnie kellene. a szuverenitás megvonása, úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a félre magyarázata volt annak, ami tulajdonképpen a jegyzőkönyvben volt. De hát ez már a múlté, és a felelősök is ezt már elmondták, tovább kell lépnünk, meg kell próbálnunk a munkánkat normál légkörben folytatni. Nos, a tagállamok részvételével kapcsolatban. Nos, itt e teremben nem biztos, hogy jónak tartamán, hogyha országokat pécéznék ki, negatív példaként, azért vannak olyan országok, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a munkánk sikeréhez, és ennek örülünk is. Ha kiszámítunk az egyfőreső alapon egy-egy hozzájárulást, akkor akár még arányosság is látható. Vannak tagállamok persze, amelyek többet, mások kevesebbet biztosítanak, de ettől az átlagtól eltérések is tapasztalhatók. Nos, ilyenkor megpróbálunk az érintett országgal konzultálni, és meggyőzni őket arról, hogy a misszióra többet áldozzanak de vannak olyan országok is, akik rendkívül pozitív példa lehetne, lehetnének rendkívüli investícióik vannak, beruháznak az invest- a missziókba, van nemzeti stratégiájuk, és másnak vannak olyanok, amelyek semmit nem dolgoztak, és vannak olyanok, akik a kettő között vannak. Hát nyilvánvalóan, hogyha ha hiányos a, otthon a rendőri posztok betöltése, akkor a rendőrfőnök nem szívesen ad még az amúgy is kevés emberéből egy-egy misszióra. A rendelkezésre álló emberekből kell segíteni az Európai Uniós missziót. És volt egy kérdés a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Nos, ez a korábbi parlamenti üléseken is, amelyeken részt vettem, komoly kérdés volt. Két példát hadd mondjak. Az egyik közismert, az EUPOL afganisztáni missziót a rendelkezésre álló berendezés hiánya jelentősen késleltette. Általában ez 6-8 hónapot vesz igénybe, és ha, és ha az emberek már ott vannak, de nem érkezik meg a, nem érkeznek meg a berendezések, fegyverek, akkor nyilvánvalóan a felszerelés akkor ez óriási problémát jelent. Grúziában a 6-8 hónapos eljárási időszak problémáját kiküszöbölendő az Európai Bizottság egy keret, hatá- szerződésre vonatkozóan egy vállalkozót szűrt ki, aki abszolút képtelen volt a helyszínen, abszolút képtelen volt a helyszínen arra, hogy bármit is biztosítson, úgyhogy komoly probléma volt az ellátás kérdése. És a kommunikációs berendezésekkel kapcsolatban pedig a kommunikáció biztonsága is kérdőjelezhető volt. Úgyhogy igen, és a beszerzési szabályokat kell, a pályázási szabályokat kell megvizsgálni. Tárgyalás is kell, hogy fontos rész legyen, de az ellátás biztonságát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, igazgató úr. Köszönöm a válaszait. Remélem, hogy lesz alkalmunk jövőben is találkozni önnel szakbizot, a albizottságunkban, és kívánom, hogy a jövőben többen elkísérjék majd ön missziókra is. Jó lenne, hogyha a az afganisztáni misszióval is tudnánk foglalkozni, mert ez egyre nagyobb aggodalmat jelent, és hogy ön is egyetért, eh, akkor majd eh, még beszélünk ezekről. Én mindenképpen azt kívánom, hogy legyen alkalma visszajönni, és beszélhessünk konkrét missziókról is. Köszönöm, hogy időt áldozott ránk. Bien. Köszönöm szépen, akkor folytatjuk a munkát, és üdvözlöm Jimmy Shi urat, aki a NATO főtitkári hivatalának politikai szervezési igazgatója. Alkalommal járt már ebben az albizottságban az előző ciklusban, és rendszeres jó kapcsolatokat tart tartottunk eddig a NATO-val. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz. Kiemelt partnere az Európai Uniónak a válságkezelésben, és két szervezet közötti kapcsolatnak mindenképpen prioritást kell élveznie többek között azokon a területeken, ahol már jelenleg is együtt vagyunk jelen, hogy legyen ez Koszovó vagy Afganisztán, erről beszéltünk már az előbb, Klampenhauer úrral is ön is ezekben részt vett, és hát hosszú évek óta figyelemmel kíséri a nato belüli fejleményeket. Most azt várjuk öntől, hogy egy kicsit rávilágítson arról, hogy milyen fejlemények voltak az utóbbi időben a szövetségben, illetve az Európai Unióval folytott kapcsolatokban. És természetesen a stratégiai koncepció felülvizsgálata is érdekel bennünket, és már is átadom a szót. Elnök úr, köszönöm ezt a nagyon kedves bevezetőt. Ha lehet, anyanyelvemet fogom használni, kakni angolt, hogyha ezt a, az albizottság tagjai el tudják fogadni. Úgy gondolom, hogy így háromszor annyit tudok tudnélik egy perc alatt mondani, mint hogyha mondjuk franciául beszélnék. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma délutánra. Igaza van, elnök úr, ez nem az első alkalom, hogy abban az örömben van részem, hogy az albizottsága előtt beszélhetek. Nagyon jól emlékszem azokra a napokra, amikor Kávon Bogár, a volt elnök, oly sokat tett, hogy az EU-t a NATO-hoz közelebb hozza, és a NATO-nak lehetőséget biztosított arra, hogy gyakran idejöhessen, elmondhassa, hogy miről van szó, és a képviselők kérdéseire válaszoljon. És biztos vagyok abban, hogy az önvezetése mellett elnök úr ezt a hagyományt folytatják már, ezt eh, ha, eh, köszönjük, és a NATO-EU kapcsolatok e között e körül nincs titok, javult az elmúlt évek során. De az Európai Parlament az első pillanattól attól fogva, hogy eh, kapcsolatba léptünk, mindig is élvonalban járt akkor, amikor a NATO meghallgatásokról van szó, és segítette az EU-NATO kapcsolatokat a lehető legközelebb kerülni egymáshoz. Ezért hálásak vagyunk, és remélem azt is, hogy sok új képviselővel találkozom az új, újonnan megválasztott parlamentben, látok új régi arcokat is az újak mellett, de önök is tudják, hogy a NATO, akár a régi, akár az új tagok, az albizottság régi és új tagjai előtt mindig nyitva áll. Az első pont, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy igenis fontos, hogy a stratégiai koncepciós gyakorlatainkban közel legyünk az EU-hoz, mert az EU már kétszer is saját EU biztonsági stratégiát dolgozott ki. A folyamatból tanulni akarunk, nem akarjuk újra feltalálni a kereket, különösen akkor nem, ha már jó munkát végzett valaki más. Szeretnénk ezt a gyakorlatot arra is felhasználni, hogy tovább közelebb hozzuk egymáshoz az intézményeket. Madeleine Albright például, eh, aki kiváló szakértő volt, szintén itt ült önökkel eh, között, és beszélgettek, kérdéseket tettek fel, és, bevon, és megmutatták neki önök az Európai Parlament munkáját. Albright asszony és a szakét, szakértők december közepén újra Brüsszelbe látogatnak, és elnök úr a szolgálatokkal kapcsolatba fogok lépni, remélhetőleg egy megfelelő informális találkozót fogunk tudni szervezni, amely mindkét fél számára érdekes lesz. Elnök úr, látom már most is, hogy nagyon jól szervezett ember, rendszeres velem ellentétben, mert egy sor kérdést már elém tett, nyilvánvalóan azért, hogy témámnál maradjak, és ne kalandozzak folyamatosan el. Remélem, hogy önök nem kapták meg ezeket a kérdéseket előre az elnöktől. Az első azonban a, a NATO doktrinája és a bővítési politikája van. A második, hogy hol tart az afganisztáni misszió, és a, az menti kalózkodások kérdésében a, a katonai képességek jelentős mértékben saját képességekkel vagy a tagállamok hozzájárulnak. Oroszországgal kapcsolatos helyzet, ez egy gyakori kérdés, e, és hát köszönöm szépen mint mondtam, hogy e, a következő kérdés a NATO-EU kapcsolatainak jelenlegi helyzete és jövőbeni kilátásai, ezért vagyok itt. Hát mit mondjak, ez egy igen széles palettája a kérdéseknek. Tudom, hogy a parlamenti képviselők persze beszélni és másokat hallgatni is szeretnek. Megpróbálok a lehetőleg egyszerűbb lenni, majd utólag tudom, hogy eh, szeretnék, itt vagyok, bármit feltehetnek kérdésként, megpróbálok válaszolni. A NATO doktrína először is. Nem hiszem, hogy a szakértők a szövetség jövőjét és a stratégiai koncepciót vizsgálgatnák. Nem hiszem, hogy az ő megbizatásukat úgy értelmeznék, hogy újra kell feltalálniuk a NATO-t nulláról indítva a 21. századra új szervezetet létrehozni. Mint az EU, mint bármely más nemzetközi szervezet, a NATO is átalakuláson ment át az elmúlt 20 évben folyamatosan és úgy gondolom, hogy az, ahogy a NATO önmagát jelenleg meghatározza, tulajdonképpen az összes tag számára elfogadható. Így a szövetség tagállamai nem is akarnak alapvető változásokat. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk a meglévő struktúrákat jobban működtetni, hatékonyabban foglalkozni a problémákkal, nem pedig az, hogy hogyan lehetne új szövetséget kialakítani. Mit értek ez alatt? Először is konszenzuson arról, hogy az ötös szikkol a kollektív védelem a NATO alapvető missziója marad. Tény, hogy jelenleg nincs látható fenyegetés, amely az ötös cikket aktiválná a holnap területi védelem szempontjából, az nem jelenti azt, hogy ez a cikk ne lenne ugyanolyan fontos a tagállamok számomra. Anticipálni is lehet a, fe, a fenyegetést, az elmúlt húsz évben persze nem volt erre szükség. A stratégiai gyakorlatok alapján azonban mindig is azt tartjuk szem előtt, hogy az ötös cikk a NÁTI alapvető missziója, nem kell ezt állandóan papírra vetni, de a katonai képességek és védelmi tervezés során bevonják az ötös cikk végrehajtásának azonnali lehetőségét. A NATO például Afganisztánban, Irakban, Afrikában, vagy az Ádeni öbölben, mint az EU is sok helyen, ezért is van jelen. Az, hogy ott vagyunk jelen, az nem jelenti azt, hogy a NATO már nem e, európai regionális szervezet, hanem valahogy migrált és globális szövetségé vált. Nem, a NATO-nak nincsen semmi célja az, hogy globális szervezeti váljon, globális szinten akarunk fellépni akkor, hogyha a szövetség érdeke azt úgy megkívánja persze. De az összpont továbbra is európai marad. A második dolog a konszenzus. Nem látom, hogy bármely NATO tagállam el akarna térni a konszenzus elvétől a döntések meghozatalában a NATO valóban egyre több veszélyes misszióban vesz részt. Afganisztán, az ottani sérülések és száma minden korábbi missziónál magasabb, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy veszélyes területekre küldjünk katonákat, sőt, erre vonatkozóan is konszenzusos alapon kell döntenünk. Úgy gondolom, hogy a, a jövőben erre egyre inkább szükség lesz. Fontos, hogy mindenki egy irányba húzzon. És hogyha egy, egy döntést meghozunk, akkor a konszenzus továbbra is megmarad az országokkal, akikkel konzultáltak megfelelő mértékben a döntés meghozatala előtt, nem fogják kivonni magukat a NATO misszió alól. Afganisztán például bizonyította, hogy a szövetség minden tagja, aki részt vett, fenntartotta elkötelezettségét. Washingtonban a főtitkár két nappal ezelőtt a 28 szövetség ebből 23 számolt be arról, hogy Afganisztánban a katonái nem There's going to be any uh, uh, retreat from that. Seb- katonái megsebesültek. A harmadik dolog pedig az a bővítés, amit figyelembe kell vennünk. A NATO természetesen nyitva tartja ajtaját, és biztonsággal jelezhetem előre, hogy majd a jövőben lesznek, lesz NATO bővítés is. Ukrajna, Grúziának már ígéretet tettünk jövőbeni tagságra vonatkozóan, jelenlegi tagsági akciótervek vannak folyamatban már, a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával elsősorban már közel áll az országa a tagsághoz a kétoldalú kérdések megoldásának függvényében. A balkáni országok közül Montenegró, Bosznia szintén szeretné a tagsági folyamatot elindítani. Nagyon sok valós és potenciális jelölt van tehát az euróatlanti térségben NATO tagságra. Természetesen a, nem csatlakozhatnak azt megelőzően, hogy ők készen állnának, és a NATO ne állna készen arra, hogy fogadja őket. De a tagság dinamikája megmarad, és ezt megerősítjük. Végül pedig, amikor a doktrínáról van szó, én azt mondanám, hogy a NATO alapvetően olyan szervezet, amelynek többletértéke a nemzetközi közösség szempontjából az, hogy katonai képességeket tud bevetni. Nem leszünk belőlünk civil ügynökség, nem áll szándékunkban párhuzamosan el- elindítani a humanitárius segítést, rendőri támogatást, ami az EU-ban már működik, stb. Sőt, igazából szeretnénk eh, az EU partnerei lenne, hogy hozzáférhessünk az igen eh, értékes, misszió stabilizáló forrásokhoz, eszközökhöz. De nem akarjuk párhuzamos eh, munkával mindazt elvégezni, amit önök már elvégeztek, ragaszkodjanak ahhoz, tartsák magukat ahhoz, amelyekben jók, amelyet kiépítettek, a NATO pedig ragaszkodik a katonai képességhez. Persze sokkal diversifikáltabban kell majd mindezt elvégezni, mint ahogy azt az alapító atyák a mi szervezetünknél is elképzeltek óriási spektruma van ma a különböző műveleteknek, embargók, képzés, biztonság, megreformáltuk ezeket a területeket, a humanitárius segítségekre is képeztük 2006-ban Kasmírral kapcsolatban az embereiket, a béke, fent, béke végrehajtás, béke teremtés, Bosznia, Afganisztán, nagyon sokféle módon kell képességeinket fenn kihasználnunk, de továbbra is a katonai képesség lesz az, amely fontos a NATO-nál, ahol a szövetség érdeke azt úgy követeli, és ahogy a nemzetközi békéhez és stabilitáshoz hozzá tudunk járulni. Ez az, amivel a NATO doktrina és a bővítése mellett érvelhetek. A második dolog, hogy állok időben? Mínuszban vagyok? B mínusz. Nos, Afganisztán és a kalózok. Nézzük meg Afganisztánt. Ez egy nem egy rendkívül nehéz eh, misszió. Amikor először jártunk Kabulban 2003-ban, akkor óriási kihívásokkal szembesültünk. Nagyon jól szervezett, jól finanszírozott szervezetnek kellett lenni ahhoz, hogy elérjük a pakisztániakat, másokat, hogy a stabilizáló szerepet betölthessék, és természetesen megfelelő forrásokat kellett biztosítani a, az ISEC misszióhoz, hogy a, az afgán nemzeti hadsereg és az afgán nemzeti rendőrség is megfelelő formában fejlődhessen, és ehhez komprehenzív, átfogó megközelítésre volt szükség. A NATO-nak és az EU-nak egyaránt volt ebben szerepe, hiszen a NATO-nak is van afgán missziója, elsősorban rendőrségi képzésre irányul, a biztonsági vákumot próbálja betölteni vidéken is. Tehát átfogó fel, megközelítést próbálunk végrehajtani, nem csak mantráként ismételjük a magunk dolgát de közös prioritásokat kívánunk meghatározni, támogatjuk egymást, közös műveleteket hajtunk végre, és persze lehet azt mondani, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy közös nagy képzési program és átfogó felfogás, hogyha ez már 2003-tól lett volna, és nem csak most indult volna el, a stratégiai áttekintések és és értékelések sokan, de hát ott vagyunk, ahol vagyunk. A NATO szerint az egyetlen életképes stratégia az afganizálás. Egyfajta progresszív átadás, hatalomátadás az afgán hatóságoknak, a felelősségek fokozatos átadása. Már például a kabuli környezetben, körzetben erre volt mód, azt hiszem Pozsonyban találkoznak majd a védelmi miniszterek, akkor meg fogják tárgyalni az úgynevezett negyedik fázis átmenetét. Nem, mint hogyha az most kerül, arra most kerülne sor, hanem egy egy stratégia, kilépési stratégia, nem kilépés, hanem kilépési stratégia, ne keverjük össze a két dolgot, és ez is a képzési program része lesz, de mindannyiunknak látni kell, akik a misszióban részt veszünk, hogy az Afganisztánból kivezeti felvezető út rövid távon sokkal több forrást igényel. Minél hamarabb akarunk kilépni az országból, annál több forrás kell a misszióra fordítanunk képzés, támogatás terén, amit az afgánoknak kell nyújtani. Nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű gyógyír, amit Afganisztánnak biztosíthatunk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a, a lakosság ne felejtse, a lakosság emlékezzen arra, hogy miért indult el a misszió, azért, hogy a talibánok hatalmát át, a hatalmukat átadják 2001-ben Kabulban. Nos, kalózok. Ez nem NATO feladatkör, mint ahogy Afganisztán, hiszen különböző szereplők vesznek részt az Ádeni öbölben, a kalóz cselekedetekben. Ezt um, az EU, az EU misszióját egy évvel meghosszabbították, és sok szempontból ez sokkal jobban, több forrással rendelkező misszió. Hírszerzés, légvédelem, jogi eh, keretek eh, tekintetében, például az elfogott kalózok átadására vonatkozóan az Európai Uniónak jobb lehetőségei vannak, nem is akarjuk felváltani őket, kiegészítő szerepet látunk a mi feladataink során. Nagyon érdekes példa egyébként a kalózkodás arra, hogy az EU és a NATO hogyan tud szorosabban együttműködni. Most először a történelemben közös központunk van az Egyesült Királyságban, Norfolk, ahol a NATO parancsnokság, vagy admirálisok, az EU brit parancs, az EU műveletek brit a melletti asztalnál dolgoznak, szó szerint. A NATO-EU kapcsolatokban amúgy is alapelv az, amit, a, amit példaértékűen kidomborított a kalózkodás, hogy nem ugyanazon hajókra, nem ugyanazon eszközökre irányul a tevékenységünk, tehát nem raboljuk ki Pétert, hogy kifizethessük Pált, tehát nem egyik zsebünkből teszünk át a másikba semmiféle forrást az együttműködés kerén, nem. Az európai országok, sem ezt kívánnák. Éppen ezért, amit teszünk, azt viszont nagyon fontos, hogy továbbra is kölcsönösen egymást kiegészítő formában tegyük. Nos, az EU-nak sem nekünk nincs elég erőforrásunk. A NATO Afganisztánban ugyanezzel a problémával küzd. Nincs elég helikopter, nincs elég műhold felismerő rendszer, nincs elég repülő, felderítő egység. Ez egy negyedik nemzedékes folyamat. A jelenlegi pénzügyi válság nem teszi lehetővé, még kevésbé, mint eddig, hogy az erőforrásokat elvesztegessük. A NATO és az EU ő attól szenved, hogy a légierő egy részét nem lehet felhasználni. Kis százaléka az európai erőknek kapott olyan képzést, és van olyan anyagi helyzetben, hogy azokat be lehessen vetni. George Robertson most már nincsen Brüsszelben, de ez az elemzése még mindig helytálló. Ez mindkét szervezetre igaz. Először is biztosítani kell, hogy a tagállamok befizessenek, másodszorban pedig nem szabad egymás kutatási programját duplikálni. Egy gyakorlati példa a képzés. Az EU és a NATO egymástól független, és a haderőik is függetlenek, de a képzésben nyilván együtt tudnak működni, és ez jelentős megtakarítást eredményezne, hogyha megfelelő szinergia lenne. Akkor is, hogyha egy szervezet megtartja a, a szupremáciáját, dominanciáját az erők fölött. A, a, a NATO-nak javasolták, hogy az EU misszióval ossza meg a szállítási kapacitását. Elkezdtük használni egymás infrastruktúráját. megpróbáljuk kidolgozni a költséghatékony működést. Még mi? Nyilván ö, sokan ö, Radmusson beszédét ö, hallották ö, múlt, múlt ö, héten a ö, NATO Oroszország ö, tanács ö, épp éppen most tart ülést ezen a héten. Jó kapcsolatokat akarunk Oroszországgal. Most közeledik a berlini fal leomlásának 20. évfordulója. 89 után sok álmunk teljesült, sikerült Európát egyesíteni, de örök Oroszország továbbra is olyan ország, amely nem igazán tud jól kapcsolatokat fenntartani a NATO-val, nem érzi magát jól a biztonsági rendszerben, ezért foglalkozni kell vele. Van még mit tenni. A berlini fal leomlásának 20. évfordulója jó alkalom kezdeményezni, jobb, jó alkalom közeledni Oroszországhoz, jó ez a NATO-nak is, hiszen az energia ellátásban, illetve a fegyver korlátozásban van miről tárgyalni. Az orosz együttműködés jelentősen megköz, megkönnyíti Afganisztán ellátását. Rasmussen főtitkár felhívta rá a figyelmet, hogy nem mindenben kell egyet értenünk. Olyan folyamat, indult el, hogy ne legyen két szemben álló blokk. Együtt tudunk működni egyes területeken, más területeken pedig nem. A NATO Oroszország tanácsot arra is használja Oroszország, hogy kifejezze, hogy mivel nem ért egyet a NATO tevékenységben. De hát lehet a pozitív oldalra koncentrálni megoldást kell erre eh, találni. Az oroszokat eh, meg kell nyugtatni, hogy eh, az európai biztonsági aggályokat jogosnak tartjuk, és foglalkozunk vele. Dialogus kell ö, folytatni. A jogos aggályokkal igenis foglalkozni kell. Oroszország így készebb lesz arra, hogy gyakorlati együttműködést folytasson Európában, például a kalózkodás ellen, a terrorizmus ellen, illetve katasztrófa esetén mentésben. Lavrov miniszter elmondta, hogy jól figyelnek Afganisztánra, a rakéta védelemre Meglátjuk, hogy ez a következő hónapokban hogyan halad. Nos, hol tartunk a NATO-EU kapcsolatokban? A hosszú vagy rövid verziót mondjam. Nyas, úgy látom a rövidet kérik, megpróbálkozom vele. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Dióhéjban úgy gondolom, hogy jó lehetőségünk van most a NATO-t és az EU-t közelebb hozni egymáshoz. Nem fúzióról van szó, nem arról, hogy a két szervezet ugyanazt a tevékenységet végezni, de ugyanazt szolgálják a biztonságot. Nagyon remélem, mondom a magam nevében, hogy a Lisszaboni szerződést nem sokára ratifikálják és életbe lép. Az EU ezzel új eszközöket kapna, hogy megvalósítsa a maga politikáját, az európai biztonsági és védelmi politikát így Európa új energiát. Franciaország, mint tudjuk, visszatért a NATO integrált katonai szervezetébe. Ez azt jelenti, hogy az erős európai haderő és az erős transatlanti együttműködés most már senki se látja egymásnak ellentmondónak. Az egyik nagyobb NATO, legmagasabb rangú NATO vezető a francia légierőtől került ki az USA számára a, és a NATO számára is rossz a gyenge, rossz lenne a gyenge Európa. Minél aktívabb az EU, annál jobb a globális biztonságnak. Az erős Európa nem jelenti a NATO végét nem kell félnünk a mi, akik biztonsággal foglalkozunk, hogy munkanélkül maradnánk. Nagy az igény. Természetesen egy hallgatólagos munka megosztás van a nagyon komoly műveleteknél az USA, jobb helyzetben van úgy, mint Bosznia, Afganisztán. Más misszióknál, például a katonai polgári együttműködést igénylőknél az EU van jobb helyzetben. Hogyha van egy válság, akkor be kell azonosítani, hogy melyik szervezet van jobb helyzetben, hogy lista vezető legyen. A brüsszeliek sok konferenciát szerveznek a NATO-EU kapcsolatra, de szerintem ezt az élet maga fogja megoldani. Először is. Fel kell ismerni, hogy elnézést az új tagoktól, a Berlin plusz azt mondja ki, hogy az EU, a NATO erőforrásait felhasználja, felhasználva saját céljait teljesíti. Erről szól a Berlin plusz megállapodás. Afganisztánban, Koszovóban, Boszniában a NATO profin járt el. Van, amikor együtt lépnek föl, ne legyen olyan helyzet, hogy a kettő ö, szembe kerüljön egymással. Az egyetlen Berlin plusz misszió valójában eddig Boszniában volt. Másodszorban ö, több szerződés szükséges a ö, főképviselő Javier Solana-val meg kell osztani az információt, véleményt kell cserélni. A Franciaország a francia elnökség alatt egy magas szintű csoportot javasolt, ezt a svéd elnökség a maga idején meg is valósította. A harmadik kérdés pedig, hogy az EU szerzete elég tapasztalatot. Szerintem igen. Ezért a NATO szívesen hallaná a véleményüket. Nemrég elhangzott egy javaslat arról, hogy az atalantai öm, ö, fellépéséről az EU informálja a NATO-t. Tehát az együttműködésé a jövő jó, hogyha jó védelmi megoldás van az egyik szervezetnek, akkor a másiknak ne kelljen ezt külön kidolgoznia. Nos, végezetül miután ö, körbe ö, tekintek, és látom, hogy a többség még ébren van, a stratégiai ö, megközelítés következik. Erről nehezen beszélek, mert ez az én munkaterületem. Nem tudom, hogy a NATO-val kapcsolatban miben sikerül maradni. Három hónap múlva könnyebb lesz a helyzet, miután néhány megbeszélést tartottunk. De úgy gondolom, hogy öt olyan dolog van, amelyre koncentrálniuk kell a szakembereknek. Az egyik, az egyensúly, az ötödik cikk és a nem ötödik cikk között. Hogyan sikerült a haza, az Európa védelmi szükségletét egyensúlyba hozni a külső szükségekkel. tehát hogyan lehet magát a kastélyt és a kastélytól több mérföldre lévő területet egyformán védeni. Úgy, hogy vannak szövetségesek. Ez nem ellentmondás valójában, de el kell kerülni azt a helyzetet, amikor statikus a védelem, az egyik részen, és a másik rész meg azt mondja, hogy legyünk mobilisak és távol védjük meg magunkat. Meg kell egyezni. Második kérdés. A NATO nagyon ö, sikeres a partnerekkel való együttműködésben. Ez nem csak a közép európai országokat hanem az öbölmenti országokat is jelenti. Ausztrália, Szingapur, Új-Zéland is támogatja a misszióinkat Afganisztában. A NATO nem globális szervezet, nem világszervezet, de ezen partnerek nélkül nem tudná ellátni a feladatát, vannak itt az átrepülésre, stb. A NATO hogyan tartja fenn a kapcsolatait. Annyiféle kapcsolat van. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy ezt garantáltnak vegyük? Konzultációs joga van azoknak, akik együttműködnek. Nos, azt hiszem jobban oda kell figyelni rájuk úgy vélem, hogy egyes mechanizmusok, amelyeket kidolgoztunk a 90-es években, eh, például a békepartnerség, akkor jók voltak. Egy eurócentrikus partnerségre gondolok itt, ami a NATO bővítés célozta. Eh, de globálisan ez nem oldja meg a partnerség kérdését a 21. században. Ne veszítsük el a kapcsolatainkat, mert utána nagy nehéz visszaszerezni őket. Harmadik kérdés. Azt hiszem különbség van a NATO és az EU között. Az e- NATO és az EU között. A NATO a ö, nemzetközi ö, biztonság szabályainak kidolgozásába nem nagyon vett ö, részt. Márpedig ö, most vita van arról, hogy mi a biztonság, a ö, szabályozás a fegyverzet ellenőrzés, a gyermekkatonák, nemzetközi törvényszékek, terrorizmus elleni jogszabályok. Nos, erről szól a 21. század. Meg kell próbálni nem csak védeni magunkat, hanem a környezetet alakítani, Kínát, Indiát, az új szereplőket bevonni El kell gondolkozni, hogy a mi fegyvereket nem szeretnénk, ha birtokolnak mások. Az EU felkarolja ezen kérdések többségét, akár csak az ENSZ is, amely foglalkozik vele. Globálisabb megközelítés szükséges. A globális hozzáállás még nem eh, jelenti, hogy ezt eh, sikerül a gyakorlatban eh, megvalósítani. nem szabad csak mormognunk a mantránkat abban a reményben, hogy majd a lámpásból kibújik a szellem. Ennél aktívabbnak kell lenni, biztosítani kell, hogy a rendszer képes az igényes missziókra. Szakértőinknek nyilván sok munka van még hátra. NATO hát előtt sok a kihívás, de hát sok pozitívuma van, és mindig eltérés van a kihívások és az eszközök között. Hát ezeket közelíteni kell. Azt hiszem, hogy számunkra ez lesz a következő éveknek a kihívása. Elnézést kérek, hogy hosszan beszéltem, de azt hiszem, hogy az érdeklődésük kérdések formájában meg fog nyilvánulni. Köszönöm. Köszönöm szépen végül is nem sajnálom, hogy néhány kérdést feltettem önnek, mert így nagyon pontos válaszokat tudott adni ezekre, másfelől pedig nem kell így majd a tolmácsokat tovább itt tartani, mint ahogy ezt eredetileg előirányoztuk és nagyon értékeltem azokat a fejteketéseiket, amik az Európai Unió és a NATO kapcsolatát érintette. Sajnálom, hogy egyes kollégák nem voltak itt, hogy hallották volna ezt a nem teleológiai megközelítést, ami nagyon fontos, különösen tekintettel a legutóbbi időszakra, illetve Franciaország álláspontjára. Most pedig kollégáknak adom át a szót, hat kérdés sor van előtte, Szoboda úr az elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm. Mindig nagyon ékes szólóan szokott beszélni. Nagyon sok észrevételt, kommentát lehetne az elhangzottakhoz fűzni. Az természetes, hogy jó lenne jó kapcsolatokat tartani azzal a ö, csoporttal, amelyik most a NATO új stratégiáját tervezi én szerintem elkészíthetjük persze a jelentésünket is, meg minden, de ezek a kapcsolatok nagyon jók. A másik kérdés Oroszország. Szerintem nagyon bátor ö, beszédet tartott az önök főtitkára, amikor Moszkvában járt, és pozitív eredményei voltak. Szerintem Oroszország sem volt könnyű helyzetben, mert hogy az könnyű mondani, hogy nem akarjuk, akkor mi a másik mondatja, igen, hát ők nem akarnak minket, és innentől világos a helyzet. De most itt Obama mások is ezt azt mondtak, és nem volt könnyű a helyzetük. Ma megvetettük a Medvegyev tervet is, és sokan azt mondták, hogy ez nem egy igazi terv, ez csak egy óhajokkal teli párbeszéd. A kérdésem, hogy volt-e szó a NATO bővítésről, Ukrajna, illetve Grúzia kérdéséről? Ez is része az orosz országgal folytatott párbeszédnek, vagy ez egy olyan kérdés, amit egyelőre nem óhajtanak megbeszélni Oroszországgal? Mert Oroszországgal ugye a párbeszéd csak akkor, hogyha az orosz határvidék is része a párbeszédnek. Elnök, köszönöm szépen, Galler úr! Köszönöm szépen a nagyon képszerű előadásáért, és szeretnék a NATO és az, az ENSZ kapcsolatára is koncentrálni egy nagyon pragmatikus szempontból. És konkrét példákat szeretnék megragadni, például az Atalanta misszió Szomáliában, az egy eredetileg EU kezdeményezés volt, hogy foglalkoznak a terepen a helyzeten, aztán NATO kötelezettségvállalás is történt, és szerintem ez egy olyan példa, ami talán mutatná, hogy miért szükséges a nagyobb koordináció, és hogy ne kerüljön sor párhuzamos munkára. Nem arról van szó, hogy az egyik féltékeny a másikra, hogy az miért van ott a, mi, ott a mi a motivációja. Tehát az átfogó megközelítés, a katonai, a polgári jelenlét, az eddig tulajdonképpen azért hiányzott a NATO-ban is Látunk bizonyos fejleményeket Afganisztánban, van egy törekvés a civil, a polgári kapacitások képítésére is, és azt láttam, hogy ez illeszkedik egy Rasmussen főtitkárnak egy leírra ismertetéséhez, amit egy sajtókonferencián mondott, és ez mindenképpen figyelemre méltó. Azt mondta, nagyon nagy a potenciál az NATO és az Európai Unió közötti együttműködésre, abban az esetben, hogyha sikerülne a katonai területet és a transatlanti kapcsolatokat és az Európai Unió anyagi erőforrásait megfelelően koordinálni. Kérdésem, hogy így látja-e a főtitkár is a megoldást, az együttműködést, hogy mi adjuk a pénzt a, a, és a civil részt és a katonai részt a NATO, vagy lehet ezt úgy is írni, hogy a, az Európai Unió kibérli úgymond a NATO kapacitásokat problémák megoldására. Mi nem egészen így gondoltuk, de lehet, hogy ön tudná erre példákat és illusztrációkat adni. Elnök, köszönöm, Van Belt úr. Köszönöm szépen, eh, Sí úr. Hogyha megnézzük a NATO-nak a fő tevékenységét vagy feladatát, akkor még mindig azt látjuk, hogy eh, Egyesült Államok, Kanada, Európa összefogása a lényeg. Van ennek mögött egy politikai koncepció, egységes eh, központ, parancsnoki lás, és így tovább. Ugyanakkor mégiscsak fel kell tenni azt a kérdést, hogy például az afganisztáni hadműveletek, hogy ezeket a NATO szempontjából sikernek, kudarcnak, vagy nullszaldós eredménynek kell tekinteni a nato szervezetként használhatjuk-e, vagy csak olyan e, eljárásokat alkalmazunk, és egy koalíciót. Mert a koalíció az félig meddig sikeres csak Afganisztánban, és ez nem szabad, hogy ez a végül a NATO-t tegye tönkre. Nagyon sok külügyminiszter és még főtitkár is azt mondták, hogy hát az afganisztáni kudarc azt fog eldönteni, hogy NATO túléle vagy sem asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani, igen, részletes volt a bevezetője. Említette az egyik mondatában, hogy a polgári katonai együttműködés koncepciója a NATO stratégiai megfontolásaiban csekélyebb szerepet kap, tehát inkább a katonai opcióra támaszkodik a NATO. A felkészülésem során, amikor az ülésre készültem, olvastam azon, azonban olyan dokumentumokat, öt volt NATO vezető írása, meg tudom mondani, hogy hol olvastam, hogyha kíváncsi rá, ahol pont ezt az átfogó megközelítést, a comprehensive approach-t a polgári katonai együttműködésben központi helyként értékelik, a NATO stratégiának része, részeként is központi jelentőségűnek tartják. Egy kicsit, mint hogyha ez ellentmondana az ön megjegyzésének. Aztán az is érdekel, hogy miért Berlin miért tartja olyan kor, korlátozónak, restriktívnek a Berlin Plus-t, a Berlin Plus, vagy Berlin Plus, ahogy ön mondta? az EU-NATO együttműködése szempontjából konstruktív volt. A Berlin Plus a katonai polgári együttműködésben ugyanúgy tükröződhet, hiszen a ez is megjelent ott. A másik dolog pedig az intézményi megújulás. A NATO intézményi megújulásában két terület ütötte meg a fülemet, a konszenzus elve, amely a múltban nagyon fontos el volt a múltban, a másik pedig ezzel összefüggésben az, hogy csekély együttműködés, együttdöntési beleszólási jog a NATO műveletekben részt nem vevő országok számára és az az elv, hogy a költségek a felmerülés helyén kerülnek kiegyenlítésre. Ez a kis tagállamok számára nagyon furcsa. Egyrészt nincs beleszólási joguk, másrészt pedig a költségek kiegyenlítésébe bevonják őket. Nos, hát ez egy kicsit furcsa. Szeretném a véleményét hallani erről. Aztán persze az is érdekelne, hogy a kisebb tagállamok hogyan látják ezeket a változásokat, hogyan értékelik saját országok szempontjából. Végül pedig hozzászólásom végén szeretném azt mondani, hogy nagyon tetszett az, hogy tájékoztat, ahogy tájékoztat minket erről, azt kívánom, hogy a jövőben a, stratégiai, a NATO stratégiai tervezésének folyamata is nyilvánosabb legyen, és hogy minket az Európai Parlamentet is bevonják ebbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon átfogó megközelítését. A számomra első alkalommal eh, hallgattam egy ilyen előadást, és nagyon érdekes volt. Két dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyik dolog, amit mondott Afganisztánnal kapcsolatban, azt mondta, hogy az Afganisztánba való eh, kiút, ahhoz több eh, forrás kellene, ha jól emlékszem. A múlt héten, vagy néhány hónappal ezelőtt már volt a médiában egy vita, és ezt halljuk olyan emberektől is, akik Obama környezetében vannak, Európai Uniós országokban is, hogy talán ö, egyszerűen ki kellene, vissza kellene vonulni onnan. A kérdésem az, hogy a NATO-ban van-e vita arról, hogy ö, Afganisztánt egyszerűen nem lehet megnyerni olyan értelemben, vagy legalábbis úgy, ahogy ezt eredetileg terveztük. Vannak, akik azt mondják, hogy hát találtanak egyszerűen ki kellene vonulnia mielőbb, az USA-ban is ugyanez a vélemény, a közvélemény is azt mondja, hogy hát adjuk fel, hagyjuk, hagyjuk már ezt. Én személy szerint nem, gondozom, nem gondolom, hogy most ki kellene vonulni, de mégiscsak beszélni kellene arról, hogy hát mi az a stratégia, ami támogatandó, és lehet-e tovább támogatni a gazdasági, polgári, civil vonal támogatását? Van erről vita, vagy egyszerűen csak egyelőre azon, hogy maradunk? Említette a NATO és az Európai Unió közötti különbséget, hát világos, hogy itten vannak különbségek, még több is, mint amit ön említett, és hát van, ugye Svédország ugye van, vannak a semleges országok és a az el nem kötelezettek és nem a NATO ellenesek, mert Ausztria is részt vesz például a békepartnerségben és így tovább. De kifelé vannak, van ezeknek az országoknak továbbra is szerepük. Az egyik kollégám mondta, hogy a NATO-nak a fő feladata, hogy az Európai Uniót és az USA-t közelebb hozza egymáshoz. Hát vannak a semleges és el nem kötelezett országok az unión belül is, hogy a az uniót is egy kicsit a, a konfliktus megelő, megelőzés irányába kellene terelni. A Lisszaboni szerződésre ugye politikai felelősség is megnövekszik. Tehát vannak olyan Európai Uniós államok is, amelyek nem tagjai a NATO-nak, és úgy gondolják, hogy ez így helyes és jó. Elnök, köszönöm szépen, Galtieri úr. Köszönöm szépen igazgató úrnak a nagyon érdekes bevezetőjét a, ebből a témáról. Olyan dolgokat mondott el, amikkel nagyobb osztom a véleményét. Ez a parlament, a bizottság, vagy szak, albizottságnak is a továbbiakban is kellene folytatnia ezt a vitát ezeket a találkozókat. Szeretnék megkérdezni eh, egy olyan kérdést, ami engem foglalkoztat. Ez, ez amit mondott, hogy a váron belüli vagy a váron kívüli védelem eh, kérdése. Eh, vannak új tervek, az észak-amerikai adminisztrációnak is vannak tervei, Rasmussen főtitkár is E, utalt arra a lehetőségre, hogy Oroszország nagyobb szerepet kapjon, és a New York Timesnak egy cikke és egy elég e, konkrét tervet vázolt fel e tekintetben. Lehetne erről többet tudni, hogy ez az új terv, illetve a NATO szerepe hogyan alakulhat a jövőben. És egy általánosabb kérdésem is lenne a kilátásokat illetően. E, látni kellene, hogy a nukleáris elrettentés illetve annak a lehetősége, hogy a nukleáris felszültségek a világ végét okozhatják, ugye ez is egy olyan téma. Ön említette ezeket, az én kérdésem ezzel egy kicsit párhuzamos, hogy lehet-e egyességet, megállapodást elérni, olyat, amelyikben nem csak a két nagy katonai nagyhatalom támogat. Szóval Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem, mondjuk inkább, hogy megjegyzésem. Az igazgató úrral eddig csak a televízióban találkoztam, és a televízióban többször is megjelent, úgyhogy nagy öröm most, hogy ilyen hosszú előadást hallhattam öntől. Rendkívül érdekes volt ráadásul. A kérdésem a egy olyan kérdéssel van kapcsolatban, amelyre azt mondta, hogy bumeránként újra meg újra visszatér Európában, a világban az Oroszországgal való kapcsolatok. Tehát EU, Oroszország, NATO, Oroszország kapcsolatok. Hadd mondjam meg, hogy egy olyan pártot képviselek, amely Tusk miniszterelnök úr pártja. Az elmúlt években ő nagyon sokat tett a bilaterális kapcsolatok javulásáért Oroszországgal. Lengyelország, azért mondom ezt, mert Lengyelországot gyakran orosz ellenesnek tartják, de nagy érdeklődéssel hallgattam azt, amit a, a NATO főtitkára mondott a NATO-val való együttműködésről. És Obama elnöknek is fontos mondani valója volt ugyanerről. Min, ezeket mi persze jól értjük. A kérdésem viszont az elemzést tekintve a következő. A NATO elemzéseket tekintve. Figyelembe veszni kell a NATO elemzéseknél azt, hogy az EU tagországok és EU és NATO tagországok ugyan készek vagyunk arra, hogy Oroszországgal együttműködjünk, de a kérdés az felmerül, hogy Oroszország is késze ugyanerre. Felteszik -e ezt a kérdést? Hiszen Oroszországnak az Európai Unió határán rakéták állomásoznak, és pont tegnap a fehér orosz területeken man, hadműveleteket, manővereket hajtottak részre. A következő rendszer szerint Oroszország szimulálta, a, szimulált egy lengyel támadást fehér orosz területeken, és az, és az oroszok segítségre siettek az ottani orosz kisebbség megmentése érdekében. Egy ilyen ország, tehát Oroszország késze arra, hogy stratégiai partnerséget indítson el az EU-val, a NATO-val. Understandable and impressive and being chief planner you didn't forget your skills of, of Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy említette, hogy néhány figyelemre méltó dolgot az Oroszországgal való kapcsolat tekintetében említette, az energia kérdéseket, a terrorizmus, és mi van a leszereléssel? Gondolja-e, hogy ez a bátor terv, amit Obama elnök terjesztett elő, a nukleáris mentes világról, ez reális? Egyáltalán megvalósítható-e az előrelátható jövőben, vagy sem? A második kérdés, hogy valamennyien tudjuk, hogy időnként történik valami, az Európai Unió és Fehér Oroszország között. Mi van a NATO-Fehér Orosz kapcsolattal? Ott is történik valami újdonság? Merci. Meg is adom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Természetesen köszönetet kell mondjak minden képviselőnek kérdéseikért, és újra csak megpróbálok válaszolni a korábbi beszédem idejét nem meghaladva. Nos, a hölgy, aki a Berlin Plusról és az átfogó megközelítésről kérdezett. Lehet, hogy nem voltam olyan világos, mint ahogy szerettem volna, úgyhogy elnézést kell kérjek. Az EU átfogó szervezet. Az ENSZ szintén. A szervezetek sokrétűsége miatt struktúráikban katonai erők vannak, bírák, rendőrség, humanitárius programok, támogató programok, irányítás, stb. Ez nem jelenti azt, hogy a munkát kizárólag önmagukban el is tudják végezni. Nyilvánvalóan együtt kell működniük másokkal, természetszerűleg, de képesek arra, hogy a szervezeten belül a legfontosabb, a komprehenzív felfogás legfontosabb elemeit összefogják. A NATO-nál nem ez a helyzet. A NATO-nak nincs meg, nincsenek polgári képességei és bár igaz, az egyik kérdésre ezzel válaszolok is, hogy a NATO valóban Afganisztánban vidéki helyreállítási programokat is működtet, ez egy ilyen átmenetileg célszerű dolog addig, amíg a regionális fejlesztő ügynökségeknek ezt át nem tudjuk adni. Ez nem jelenti azt, hogy a NATO most egyszer csak állandó formában polgári tevékenységekre nyergelne át. A NATO azonban mégis képes arra, hogy rácsatlakozzon más szervezetek munkájára, adott esetben a civil szervezetekére, még a, az üzleti él, a vállalatok világára is. Holnap a főtitkár Londonban lesz, a Lloyd-dal tárgyal, a szállítmányozóval, a kibernetikai támadások vállalati, üzleti kockázatairól, a kalózkodás üzleti kockázatairól. Szóval a NATO nem pusztán a katonai hatékonyságától függ, hogy ezeket a műveleteket működtesse, hanem a NATO-nak fontos, hogy rávegye az ensz az Európai Uniót, hogy ugyanolyan fontosnak tekintse Afganisztánt és az összes többi hely, programot, és megfelelő forrással legyen jelen. Ha polgári vákum van, akkor látni Afganisztánon, hogy mi történhet. A hadsereg végtelen művelet tettet hajt végre, és nincsen polgári folytatása mindennek, és a, a lakosság elégedetlen, hiszen nincs előrelep, és ez egyfajta ördögi kör. Fontos ezért tehát, hogy a NATO is a nemzetközi a szervezetek nemzetközi hálózatának része legyen, rájuk tudjunk csatlakozni, és ők is ránk tudjanak csatlakozni. Ez az egyik legnagyobb kihívás. A második dolog a Berlin Plus. Semmi bajom a Berlin plus Plus-szal, különösen mivel Berlinben e, Berlinről van szó, az egyik legkedvesebb városom. Amennyiben azonban az Európai Unió ezt fel akarja használni, akkor az jó, de a valóság az, hogy tíz, az európai védelmi és biztonsági politika tíz éve során az Európai Unió 23, ugye Michael, 23 missziót indított el, és csak kettő, ebből csak kettő rendkívül alacsony százalék volt Berlin plusz misszió. Az egyik rövid, a Macedóniában volt Jugoszláv köztársaság mm, Macedóniában 2001-2002-ben, és a NATO-EU együttműködés Boszniában, amely a mai napig tart. A valóság az, hogy a legtöbb helyen, ahol a NATO és az EU együtt jelenik meg, szárazföldön vagy tengeren, Addis Abebában az Afrikai Unió képzését biztosítva, az Afrikai Unió készenléti egységeit Koszovóban a KFOR NATO katonákkal együtt, a Berlin Plus ezekre nem vonatkozik. És ezért kell tárgyaljunk, ezért van szükség arra, hogy koordináljuk, hogyan, véd, hogyan biztosítsuk az EULEX katonák biztonságát, hogyha lázadás van Koszovóban mondjuk. Teljesen jó ez tehát bizonyos esetekben, akkor, amikor az EU akarja alkalmazni, de szembesüljünk azzal a tényel, hogy ez nem a szabály, a Berlin plusz az sajnos a kivétel, sőt egyre inkább az és ez Michael kérdésére is vonatkozik, hiszen az EU saját katonai képességeket fejlesztett már ki. A Berlin Plus azzal a feltételezéssel indul, hogy végül az EU e a NATO tól fog NATO képességeket kölcsönözni, központokat, tehát katonai egységeket, stb. stb. És mi a a rendelkezésre állás feltételezés, feltételezett rendelkezésre állással csatlakoznánk. De hát vannak saját NATO task force-ok, meg megvannak az az M plusz 400-as repülőgépek, megvannak a, a központjai is, úgyhogy a kihelyezett központjai, tehát a Berlin Pluszra már nincsen annyira szükség, mint a 90-es évek közepén, amikor a gondolat először megszületett. Persze az együttműködésnek mindig az, a valósághoz kell alkalmazkodnia, nem pedig, és a, nem pedig a valóságot az elmélethez igazítani. Michael, az ön kérdésére hadd térjek ki. Volt egy francia nagykövet, NATO nagykövet néhány évvel ezelőtt, aki azt mondta, az Európai Uniónak a küldetése nem az, hogy a NATO-nak a civil szervezetévé váljon, és ez igaz. A NATO nem utasíthatja, vezényelheti az Európai Uniót, és a két intézménynek teljes mértékben függetlennek kell maradnia. Nem lennék őszinte, hogyha másként, másként nyilatkoznék, de ahhoz, hogy legalább stratégiai harmóniában legyünk az eu ban olyan területeken, amelyeket mi létfontosságúan fontosnak tartunk mindkét szervezet számára. Más szóval, hogyan lehetséges az, hogy a 22 közös NATO-EU tag szerint Afganisztán a szövetségben nagyon fontos, és mintha, eh, ami, ami a NATO próbaköve szinte, és jelentős mértékben csapatokat veszélyes helyzetekbe is küld, és ugyanezek az országok az EU-ban nem érzik ugyanezt a fajta prioritást. Jab de Hoop Skefferrel beszéltem Londonban, és Tony Blairhez mentünk néhány évvel ezelőtt. Ez nem mostanában volt, ez néhány évvel ezelőtt, amikor még Tony Blair miniszterelnök volt de a miniszterelnökségének utolsó napjaiban Jáp mondta, hogy miniszterelnök úr, tárgyaltak-e valaha is Afganisztánról az Európai Tanácsban? És Blair azt mondta, hogy nem. És a NATO akkor már több éve Afganisztánban volt. Tudom, hogy ma más a helyzet, és igen, hálásak vagyunk a svéd elnökségnek az erőfeszítéseiért, hogy legyen afgán stratégiája az EU-nak, és hogy megnézzék a kötelezettségvállalókat, hiszen a NATO nem tud ebbe beavatkozni az EU döntés. De mindig is lesznek NATO missziók, amelyeket a NATO önmagában viselhet, és EU missziók, hiszen az EU is teljesen képes arra, hogy ezeket egyedül elvégezze. De ahol, ahol közös stratégiai érdek van, az EU-NATO teljesen azonos érdekeket kell, hogy például a Balkánon kövessen, és ezek párhuzamos egymást kiegészítő folyamatok. Ezek a biztonság szempontjából is alapvetőek, hiszen Európát ugyanúgy veszélyeztetné egy ottani fiaskó, mint az Egyesült Államot vagy Kanadát. Éppen ezért beszélünk stratégiai szövetségről, de határozottan nem arról, hogy az EU az a NATO-nak a civil ügynöksége legyen. De az EU-nak, mint mondtam, jelentős forrása is vannak, olyanok, amelyek a NATO-nál nincsenek, meg a NATO például nem rendőrképző, nem tudja nyomon követni az eseményeket. Nem is szégyeljük persze magunkat amiatt, hogy, hogy szükségünk van arra, hogy manifestálódjon az EU-nak ilyen jellegű részvétele is. Nos, ami ezt a kérdést illeti, hogy tárgyaljunk-e Oroszországgal, Grúziáról és Fehér Oroszországról? Persze. Hát a bővítésről tárgyalni kell. Mindig is örültünk annak, hogyha elmagyarázhattuk Oroszországnak, hogy miért gondoljuk azt, hogy ezeknek az országoknak legitim joguk a szövetségben, ha akarják, tagságukat kérvényezni az EBSZ e alapelvei alapján. És hogy miért gondoljuk úgy, hogy az Oroszország szempontjából nem lenne fenyegetettség. Persze Oroszország mindig úgy érzi, hogy ez biztonsági fenyegetettséget jelent, a NATO bővítése számára mindig azt jelenti, ami persze nem jelenti azt, hogy NATO erőket az új tagállamok területén állomásoztatnánk, nem. De akkor is átláthatónak kell lennünk az ukrán és grúz barátaink felé is, azért, hogy ők is teljes mértékben tudják, hogy nem akarunk a hátuk mögött lépni. Tehát minden ország Európában azonos. Ebből a szempontból előttünk. Ami az EU civil akciókat illeti, erről már szóltam, a NATO alaptevékenysége az a hajlandók koalíciója. Az Oxfordi iskolámban van az étkezőben egy jel, az adhok dolog bolondság, és ez igaz, hogy a NATO valóban a hajlandó koalíciója, mm, Új-Zéland, Ausztráliát is mondhatom, De miért kötnek ők a NATO-val partnerséget? Azért, mert nem a klasszikus értelemben vett hajlandók koalíciója, hanem megfelelő tervezési struktúrák ezek. Lehet tudni, hogy más NATO országok például orvosi eh, seg- eh, ellátásban segítenek a légi evakuációnál. Ott ülnek ők is az asztalnál, és részt vesznek a tervezésben is a konzultációban. Hatozás képviselet nincsen, ugye, ahogy ezt mondani szoktuk, tehát a NATO-ban részt vesznek az alap integrált folyamatokban, és elérték a megfelelő bizalmi szintet a szövetséggel is. Valóban a hajlandó koalíciója ez, de ha csak ez lenne, akkor sokkal kevésbé lenne stabil. Nehezebb a NATO-ban azt mondani, hogy kilépek, mint a hajlandó koalíciójában nem ugyanaz a kötelezettség. Afganisztán siker vagy bukás, hát Michael nem mennék ilyen messzire. Nem mondanám, hogyha bukás lesz Afganisztán, akkor az a NATO vége, de mintha túlzottan úgy tekintenénk, hogy ez magát az intézményt károsítaná. A biztonságnak okozott kár sokkal súlyosabb lenne, mint bármely intézménynek. Ennek tükrében igenis arra van szükség, hogy NATO, még ha fontos is Afganisztán máshogy is legyen, jelen legyen, a többi kihívásnak is eleget tegyen. Jelenleg őszintén szólva a kihívás NATO előtt az, hogy sok erőforrást igényel, az Afganisztán és az időnk száz százalékát leköti. Természetesen nagyon nagy figyelmet és időt kell fordítani Afganisztánra, de egy picit teret kellene hagyni arra, hogy megfelelő politikai, diplomáciai konzultációt folytassunk más nagy biztonsági kihívással kapcsolatban is. A kisországok hangja. Nos, azért szeretem, azért szeretik a nato mert itt hangjuk van, ami egyáltalán nem lenne az Egyesült Államokkal vagy más nagy partnerrel szemben, ha a szövetségen kívül lennének. Azt hiszem az EU-nak ugyanez a vonzereje kis országok felé. A nagyok viszonylagos súlyát csökkenti, és a kicsikét viszonylagosan emeli. Nagy kiegyenlítők az ilyen intézmények, és ezért a kisebbek számára gyakran vonzóbbak. A nagyok amúgy is nagyok, akár benne vannak, akár nem az intézményekben, és lehetne mondani, hogy az intézmény, nem lehet mondani, hogy az intézmény legitimálna, de a kis országok számára ez létfontosságú. A kisországok így gyakran összeállnak a NATO-ban, és nyilvánvalóan több országot áll egy-egy javaslat mögött, akkor az súlyosabbnak tekinthető, nagyobb súlyúnak. De a szövetség számára az alapvető kihívás az az, hogy mindig is különbséget tettük a kötelező, az ötös cikk értelmi missziók és az önkéntes missziók között, a nem ötös cikk alá tartozók, vagy az ötös cikk alá nem tartozók. Tehát senkit sem kényszerítünk arra, hogy Afganti, Afgan, eh, Afganisztánba menjen, az nem tartozik az ötös, ötös cikk alá. De amint, eh, ahogy elismerjük, hogy a nem ötös cikk alá tartozó műveletek is fontosak, eh, humanitárius műveletek mondjuk, ha szabad ezt mondani, de ezek közvetlenül kapcsolódnak a biztonsághoz, annál inkább fontosá válik a szolidaritás, az azonos teherelosztás. Nem szabad egy kétsebességes szövetségi alakulni azok, akik eh, hajlandók, azok képesek, és akik nem hajlandók, azok nem képesek. Tehát hogyan lehet ugyanazt a fajta politikai értelememet, szolidaritást alkalmazni az ötös cikk alá nem tartozó műveleteknél, mint az ötös cikk alá tartozóknak. És eh, nagyon szép az is, hogy a finanszírozás nem lehet eh, visszafogó erő. Hadd mondjam el, mire is gondolok. 2006-ban fölzsengés volt Kasmírban, mindenki emlékezik rá, a NATO ülést tartott, és úgy döntünk, hogy a NATO reakci- reagálású hatestet Kasmírba küldjük. Elmentek, visszajöttek, és a spanyol nagykövet azt mondta, hogy köszönjük szépen a NATO-nak, de ez 25 millió euróba került nekünk a NATO döntése, a NATO kollektív cselekedete, mi voltunk a végrehajtók, akkor szeretnénk, ha visszatérítenénk. Mire a NATO azt mondta, hogy hát pes, történetesen éppen önök voltak a rotáció <laughs> révén elől, amikor a misszióra sor került. Ez egy orosz rulett volt, mert hogyha valaki önkéntes, akkor pénzügyi értelemben megbüntetik. Ha nem jelentkezik, akkor nem büntethetik meg. Anyagilag nem lehet kvázi megadóztatni, megvámoltatni. Ha a közös a, fiz- a finanszírozás, akkor persze senki nem próbálkozna. Ha tudnánk, hogy valaki más majd amúgy is fizet, akkor soha nem próbálna a saját védelmi költségvetéséből ezt átvenni. De vannak olyan missziók, amelyeket a, a NATO közösen határoz el, ami is, amint a végrehajtó ország nem láthatott volna elő áradat, hurrikán, E, itt mindig valamilyen fajta szolidaritás, közös finanszírozásra van szükség az előre nem tervezhető bevetéseknél. Egyébként, mint mondtam, az a veszély áll fenn, hogy az országok egyszerűen nem járulnak hozzá az EU földi csapatoknak, harci egységeinek ugyanez a problémája. Vajon az afgán háborút meg lehet-e nyerni? Hát ha akarjuk, fatalitás ebben az esetben nem áll fenn. Nincs olyan történelmi doktrina, amely azt mondaná, hogy mert más országoknak nem sikerült a múltban, a nato ban nem sikerülne a jövőben. Az afgánok ott akarnak, akarják, hogy ott legyünk, azt akarják, hogy nekünk sikerüljön, senki sem, akivel én beszéltem Afganisztában, senki sem akarta, hogy a talibánok jöjjenek vészre. A, vissza a közvéleménykutatás egyértelműen ezt mutatja. De türelmetlenek az afgánok, a forráshiány, szervezethiány. De fontos, hogy lássuk a szalagút végén a fényt, tehát kell, hogy legyen valamilyen hosszú távú terv, viszonyítási alapokkal, fokozatokkal, ne pusztán egyik napról a másikra éljünk, hanem legyen program, amelyel végül a missziót végigvihetjük. Egyfajta világos vízió arra, hogy hogyan fogjuk a munkát elvégezni. Egy terve. A fény az alagút végén. Úgy gondolom, hogy ezt őszintén szólva már többször elmondtuk. A legtöbb országban, ahol a kormányok aktívan kezdték az afgán misszió fő célját kommunikálni, ott a, köz, a közvélemény támogatása mindig megemelkedik. Úgyhogy erre figyelni kell. Semleges országok vagy el nem kötelezettek szerepe mint Ausztria. Különböző missziók vannak, nem csak a harci erők, hanem egy sor egyéb ágazatban is részt veszünk. Az Európai Unió, Svédország, Finország, Ausztria jelentős mértékben részt vesz, már van ez békefenntartó tapasztalata, és ezt lehet igenis képzésre, mentorálásra felhasználni. Svájc például sem ENSZ, sem, sem NATO, sem EU tag, de mégis a partnerség a békéért tagja. Régóta szemináriumokat szervez a katonai szemináriumokat, lefegyverzés, Genf, a katonai képzés fővárosa Európában, mondhatni ezt is, az európai missziók diverzitása még a, kiterjed még a, a nem elkötelezettekre is. A rakéta, rakéták elleni védelem. Nos, ha sikeresek leszünk a az olyan országok fegyverkezését, mint, vagy atomfegyverekkel való felszerelkezését, mint Irán, stb., akkor egyre több ország balisztikai rakétaképességeket fog kialakítani, biológiai, vegyi és egyéb képességek mellett. Európa a következő évtizedekben egyre inkább két vagy három szakaszos balisztikai rakéták hatós sugarában lesz. Persze próbálkozhatunk a, a ellenőrzéssel, az Oroszország az INF, tehát a, a közepes hatóságú rakéta lövegek korlátozására vonatkozó szerződést aláírta, de akkor is ki kell alakítani a rakéta védelmi képességeket. Ez rövid távon már látható, és a prioritást kell adni a meglévő rövid távú védelmi technológiáknak. Persze ne is gondolják azt, hogy a kutatásfejlesztés leállítanák e területen a hosszú távú rendszerekkel kapcsolatban sem. Nem szabad, hogy felkészületlenül érje minket bármi is. A következő dolog pedig az, hogy Oroszország ahogy mindenki örül neki, és mindenki tudja. Oroszországgal kapcsolatban az, e- az Egyesült Államok adminisztrációja úgy határozott, hogy nem állomásoztat Csehországban és Lengyelországban légvédelmi rakétákat, de hát itt nem, de ez igazából a globális fegyverterjedés keretei közé tartozik. Nyilvánvalóan kell, hogy legyen valamilyen egyenlet, egyen, egyensúly kelet-nyugat között, ahogy ahogy a főtitkár is említette, közös felfogást kell erre vonatkozóan kidolgozni. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a koncesziót kell bezsebelnünk, hanem a tényleges fenyegetésre kell odafigyelnünk. New York után, miután Obama elnök és Medvedev találkozott, az EU-t kell támogatnunk. Meg kell győzni Iránt arról, hogy átláthatóbbá tegye a nukleáris programot. Nos, a, az atom elrettentésre, a nukleáris elrettentésre koncentrálva. Nem élhetünk olyan világban, ahol az atom fegyverek szükségességét aláhúzzuk, és egyre fontosabbnak tekintjük őket. Másrészt pedig azt mondjuk, hogy az elterjedésüket meg kell akadályozni, illetve lefegyverzés legyen nukleáris fegyverek, az atomfegyverek terjedéséről újabb nemzetközi szerződéseknek kell intézkedniük, amelyek ezt biztonságossá teszik. A szabályok a biztonságot és a bizalmat kell szolgálják olyan világot kell előrevetíteni, amikor nem ezeken van a hangsúly. Oroszország késze arra, hogy velünk együttműködjék. Nos, ezt egy módon lehet megtudni, úgy, hogy ezzel próbálkozunk. Belarusszal van kapcsolatunk. Belarus a NATO-val kész együttműködni, úgy tűnik leginkább a tranzit területén, és ez Afganisztán miatt fontos, de hát Afganisztánban nem csak Belarusson, hanem Oroszországon, Közép-Ázsián keresztül vezet az út. Minden az jó, hogyha Belarus együttműködik velünk, és a NATO-val szorosabbra fűzi a kapcsolatait. Nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdésre válaszoltam, de megpróbáltam. Elnök, köszönöm szépen. Van-e plusz kérdés a kollégák részéről? Nincsen, akkor köszönöm szépen a látogatást, köszönöm a prezentációt, a kérdéseket, válaszokat. Remélem, hogy még találkozunk nem sokára. Válasz nagy örömmel Köszönöm szépen a dialógust. La réunion euh, terminée pour aujourd'hui. Nous... Az ülés márra befejeződött, a koordinátorokkal, koordinátorokkal folytatjuk.